Okay, thank you, gentlemen. Köszönöm szépen a sajtó képviselőinek. Kérem, hogy távozzanak, mert meg kell kezdenünk a munkát. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném üdvözölni Karel de Gucht biztos jelölt urat itt a parlamenti meghallgatáson. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos ez a mai eljárás. Szeretném kiemelni, hogy ez egy kulcsfontosságú pillanat az európai biztos kinevezésében, aki az elkövetkezendő öt évben az európai polgárokat fogja szolgálni. Ezek a meghallgatások nagyon fontosak, mert a demokratikus kontrollt megerősítik, amelyel csupán az Európai Parlament rendelkezik, az Európai Unió végrehajtó ágának rendszerével kapcsolatban. Ennek a meghallgatásnak a jelentőségét növeli az a tény is, hogy a Lisszaboni szerződés ennek a parlamentnek, illetve ennek a szakbizottságnak fokozott hatásköröket nyújtott az EU kereskedelem politikájával kapcsolatban. Tehát az Európai Parlamentet teljes mértékben tájékoztatni kell arról, hogy mi várható a jövőbeli biztostól, még mielőtt leadjuk szavazatunkat az Európai Bizottság kollégiumával kapcsolatban az elkövetkezendő hetekben. Az Európai Parlament társjogalkotó, a Lisszaboni szerződés is kiemeli, hogy az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül megválasztott testület, amely jóvá hagyhatja az EU kereskedelem politikáját. Ez egy jelentős alkotmányos fejlemény, és ennek a szakbizottságnak a nevében elmondhatom, hogy nagyon nagy reményekkel várjuk az új feladatköreink ellátását. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondanám, hogy a bizottság jóváhagyásával kapcsolatban az eljárási szabályzatnak megfelelően a parlament a biztos jelölteket általános hozzáértésük, európai kötelezettségvállalásuk és személyes függetlenségük alapján értékeli, illetve tudásukat is vizsgálja a megfelelő portfóliójukkal kapcsolatban, illetve kommunikációs készségeiket. Szeretném elmondani, hogy a meghallgatás előtt a biztos jelölt egy kérdés-válasz dokumentumot adott le, ezt szétosztottuk a képviselőknek, mindenkinek az anyanyelvén, és a szabályoknak megfelelően az Európai Bizottságtól egy vagyonnyilatkozatot kaptunk, illetve megkaptuk az ő önéletrajzát is. Az eljárással kapcsolatban is volnának megjegyzéseim. A tolmácsolást 22 nyelven biztosítjuk, és a tolmácsok érdekében arra szeretném kérni a képviselőket, hogy ne beszéljenek túl gyorsan, mondja nagyon kedvesen az elnök úr, annak érdekében, hogy a tolmácsolás a megfelelő módon folyhasson. Szeretném elmondani, hogy a parlament weboldalán, interneten lehet élőben figyelemmel kísérni ezt az eljárást, illetve annak felvételét a későbbiekben is meg lehet tekinteni. A lehető leghamarabb rendelkezésre bocsátjuk a szó szerinti verbatim jegyzőkönyvet. Ezen kívül elmondanám, hogy egy külön teremben lehet figyelemmel kísérni a folyamatot, ez pedig az A3G3 teremben található. A 5G3 elnézést. Három órát fog tartani ez a meghallgatás. Mindenki tudja, hogy hogyan alakul a meghallgatás. Először is a biztos jelölt fog egy szóbeli nyilatkozatot tenni maximum 10 percben. Ezután pedig vita következik ez körülbelül 2 óra 40 percet vesz igénybe. Pingpong rendszerben fogunk dolgozni, 5 perces slotokban, illetve 4 perces blokkokban. Minden frakciótól egy vezérszónokot fogunk meghallgatni, és mindenki 5 percet kap, tehát egy perces kérdés, aztán de Guchtúr válaszol, két percben, és egy kiegészítő kérdés egy percben, majd pedig egy egyperces kiegészítő válasz, tehát így áll össze az öt perc. Ami pedig a négy perces szlotokat illeti, a kérdés egy perces, egy perces válasz, kiegészítő kérdés egy perc, és kiegészítő válasz szintén egy perc. A képviselőknek a hozzászólási idejét szigorúan be fogjuk tartani, kizárólag egy percet kapnak, ugyanannak a személynek kell a kiegészítő kérdést is feltenni, és a kiegészítő kérdésnek kapcsolódnia kell a biztos jelölt válaszához. Nem lehet a kiegészítő kérdést arra felhasználni, hogy teljesen más témában kérdezzenek, ugyanis az elnök fenntartja magának a jogot, hogy félbeszakítja a hozzászólót, hogyha ezeket a szabályokat megszegi. a hozzászólási időt tehát szigorúan be fogjuk tartani. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy az INTA titkársága a független képviselőkkel is kapcsolatba lépett, de ez sikertelen volt. Tehát ez az 5 perces slot, amelyet a független képviselőknek biztosítottunk volna, ezt hozzátettük a biztos úr a biztos jelölt úr záró nyilatkozatához, tehát kap a meghallgatás védén, végén plusz 5 percet. Úgyhogy nem 5 percet kap, hanem 10 percet kap összesen a záró nyilatkozatára. Aztán pedig egy sajtótájékoztatót is fog tartani a biztos jelölt úr, Úgyhogy ez lenne az eljárás. Kezdjük akkor meg a meghallgatást. De Gucht úr, most megadom önnek a szót, hogy bemutatkozó nyilatkozatát tegye meg. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Örülök annak, hogy lehetőségem van arra, hogy bemutatkozhatom az önök bizottsága előtt, más bizottságok képviselőinek jelen létében, és hogy elmondhatom a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos véleményemet. Remélem ez egy első, nem pedig az utolsó alkalom egy sorban. 15 éves tapasztalatom európai parlamenti képviselőként és jelenlegi fejlesztési együttműködési biztosi posztom alapján megfelelő betekintést kaptam arra, hogy milyen az Európai Unió legitimitásának felelőssége és lehetősége. A Lisszaboni szerződéssel az Európai Parlament az európai döntésalkotási folyamatba egyre nagyobb mértékben kapcsolódhat be, különösen a kereskedelmi megállapodások és a kereskedelemmel kapcsolatos törvényhozás terén. Ismerem a, nem, a nemzetközi kereskedelmi ügyeket, hiszen külügyminiszter és kereskedelmi miniszter voltam országomban, és a nemzetközi kapcsolatok foglalkoztam általában, és jelenleg korábban is képviseltem Belgiumot az Európai Uniós miniszteri tárgyalásokon, 2006-ban Hongkongban a WTO tárgyalásokon, és Genfen 2008-ban. Ezen kívül pedig különböző kereskedelmi missziókat is vezetem több tucat országban. Az elmúlt 30 évben megfelelő politikai tapasztalatot szereztem azzal kapcsolatban, hogy egy kereskedelemmel foglalkozó szakembernek mit kell ismernie. A belga nemzeti politika és az európai parlamenti politika alapján is van tapasztalatom a koalíciókötés és az ideológiai és pártpolitikai határokon túli együttműködés kialakításában. Ez a belga és az európai politikában nagyon fontos. Elnök úr, ha megnézzük portfóliómat, tárcámat, akkor tudjuk, hogy kereskedelem Európában és másutt is mindig a növekedés és a, lehetősége, a növekedés lehetősége volt a gazdasági helyzetek alapján régóta támogatom az EU kereskedelmi politikának a kettős alapelvét, a nyílt piacokat és a megfelelően szabályozott nemzetközi kereskedelmi rendszereket. Úgy gondolom azonban, hogy ez nem önmagáért való cél. A szabad kereskedelem eszköz a prosperitás, a fejlődés és a, a stabilitás kialakításában. A megfelelő szabályokkal, intézményekkel támogatva a szabad kereskedelem mindenki számára előnyt hoz intézkedéscsomag részeként olyan eszköz, amelyel az európai értékeket más országokban is eh, érvényesíteni lehet a fenntartható fejlődést és emberi jogokat. Segítheti az innovációt, a kreativitást a nemzeti szinten, és megfelelő formában garantálja azt, hogy a globális kereskedelem hasonlóan nyitott legyen. Az Európai Unió példaként, modellként kell, hogy élen járjon. A protek- mások protekcionizmusa azonban nem szabad, hogy minket akadályozzon. Ezek azok a kérdések, amelyekhez feltétlenül öm, ragaszkodom az Európai Unió szélesebb értelmi politikai célkitűzései közti meghatározás során. A bizottság, öm, amióta júliusban csatlakoztam a bizottsághoz, az önök jóváhagyása mellett úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket kell kereskedelmi biztosként is a jövőben a, ö, szorosan nyomon követni. A világ kevésbé fejlett országait is segítheti az Európai Uniós kereskedelem és kereskedelmi politika. Segítheti őket a politikai stabilitás, kialakításában, a globális kereskedelembe való bekapcsolódásban és az életszínvonal növekedésében. Hadd vázoljam a következő öt év EU kereskedelem politikáját. Egyrészt a többoldalú kereskedelmi rendszert kell megtartani és erősíteni. A WTO jelenleg óriási nyomás van. A 2001-es zászlósajos projektje, a Doha kör csak kevésbé fejlődött. Az átláthatóság, a szabályozott több oldalú kereskedelmi rendszer, ahol a tagok a vitarendezés szabályai szerint állapodnak meg, az egyik legnagyobb vívmány. A WTO igenis, mert banán vitája például bebizonyította, hogy mennyire fontosak a közérdekek és az érdekek. A protekcionizmus hullámának elkerülése különösen a jelen gazdasági válságban rendkívül fontos. A WTO a globális irányítás legfejlettebb modellje, és továbbra is megfelelő politikai tőkeráfordításra van szükség. Másodszorban mélyíteni kell regionális és kétoldalú szinten is a kereskedelmet, és kihaknázni azt, amit többoldalú együttműködésben elfogadtunk. Kanada, India, Amerika, Latin Amerika, az Euromed a következő tárgyalások során Szingapurral és a kínai kereskedelmi kapcsolatok aktualizálásával egyre inkább az egy, a növekvően fontos kereskedelmi piacok felé irányítja figyelmünket a közvetlen környezetünk integrációjával párhuzamosan. Nagyon fontos, hogy a Koreával való megállapodást megtartsuk, betartassuk. Ez egy olyan megállapodás, amely a gazdaság számára jelentős előnyöket hozhat, és remélem, hogy tudunk erről az önök szakbizottságában és a plenárison is beszélni. Harmadrészt. A világ más vezető gazdaságaival a gazdasági együttműködést erősíteni kell az Egyesült Államokkal és Kínával az Egyesült Államokkal a kihívás nem a vámtételek, hanem a határon túli akadályok, amelyek a szabályozásban okoznak nehézségeket. A bizottság az Európai Parlament kérésére egy tanulmányban a, vámnél, a vámmentes akadályok elhárítását vizsgálta. Jelenleg is tárgyalunk két oldalon az FTA tagállamokra hasonló kérdésekről a környezeti vagy szociális dömping az Európai Unió Egyesült Államok kapcsolataiban nem nagyon merülnek fel. Elsősorban a transatlantik gazdasági tanácsra szeretnék majd összpontosítani, hiszen ennek leszek az európai társelnöke. Kínával való kereskedelmi eh, párbeszédünk és a pekingi tárgyalások fokozatosan egyre nagyobb eh, felelősséget eh, feltételeznek a globális szereplők részéről. Remélem, hogy Kína a legtüskésebb kérdésekkel kapcsolatban is megfelelő felelősséget fog mutatni, például, mint a devizák aránytalan változtatása. A negyedik az Európai Gazdasági Partnerségi, a gazdasági partnerségi megállapodások az AKC országokkal. A közelmúltban szükség volt a rugalmas megközelítésre, ennek eredményeképpen a WTO-nak megfelelő fejlődések indulhatnak el. A fejlesztési területeken is az általános preferencia rendszer új generációját indíthatjuk el, hiszen a jelenlegi 2011. december 31-én hatáját veszti. Ötödik és végső pont pedig eh, a gazdasági időszakok ellenőrzésével a bizottságnak biztosítania kell, hogy az európai vállalatok, a exportőrök, importőrök fair, tisztességes elbánásban és megfelelő lehetőségekben részesülnek vállalkozások fejlesztéséhez és kiterjesztéséhez. A harmadik piacokhoz való hozzáférés biztosítása is fontos. Átláthatóvá kell tenni a jelenlegi kereskedelemvédelmi eszközöket. Hogyha a gazdasági válságon túljutottunk, akkor megkívánom vizsgálni, hogy lehetett tovább finomítani a kereskedelmi eszközöket a dohai kör eredményei alapján. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az EU új felhatalmazásait a közvetlen külső befektetésekkel kapcsolatban hogyan lehet felhasználni arra, hogy az EU vállalatok védelmét és eh, terjeszkedési lehetőségeit segítsük. Meg kell először vizsgálni, és meg kell eh, néznünk azt, hogy hogyan garantálható, hogy a jelenlegi megállapodások eh, a tagállamokban és harmadik országokban továbbban is hatályban maradnak. Másrészt pedig az Európai Unió új befektetési politikájának prioritásait kell meghatároznunk jobb jogszabályi és országokkal való tárgyalás alapon. Úgy gondolom, hölgyeim és uraim, hogy ez egy teljes program, amit nem fogok tudni természetesen egyedül elérni. Szükség van arra, hogy a bizottság és a parlament új hatáskörét gyakorolva közösen járulhasson hozzá, hogy az intézmények közötti új keretmegállapodás lehetőségeit kiaknázzuk szeretném többször is önökkel ezeket a kérdéseket itt és a plenárison is megtárgyalni, azért, hogy önök is és mi is elvégezhessük munkánkat. Lehet, hogy nem fogunk mindig egyetérteni, de abban biztos vagyok, hogy megbizonyosodnak arról, hogy nyitott vagyok a vitára és a kérdések tisztázására. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a kérdésekben együttműködjünk, közösen találjuk meg a választ, de a kiinduló pont mindig is az, hogy a Lisszaboni szerződés az együttműködés minőségi változását ígéri. Berlin dans imparti de... Figyelembe véve a rendelkezésemre álló időt nem tudtam az összes lényegi kérdésről beszélni, például kapcsolatok a kereskedelem és a klímaváltozás között, és az emberi jogok tiszteletben tartásának kérdése. Remélem, hogy kérdéseikben ezekre ki fognak térni azért, hogy megadhassam véleményemet e, e témában is. Szeretnék még egy üzenetet közvetíteni. A kereskedelmi politika serkentője a gazdaságpolitikánknak, de ez a társadalom szélesebb értelemben vett céljait is segíti, jó kormányzás és környezetvédelem. Ez politikai természetű eszköz, és ezzel világosabban lehet majd kifejezni a parlament politikai üzenetét. Elnök, köszönöm, de Gucht úr. Ami pedig a kérdéseket illeti, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság koordinátorai kezdik meg a kérdés feltevést, a frakció képviselők. Kaspari úr a néppárt részéről. Biztos úr, nagyon örülök annak, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően ön jelenik meg előttünk. A parlamenttel és az intézményi bizottságokkal nagyon sokat harcolt azért, hogy a parlament több jogot szerezzen. Éppen ezért két dologról szeretnék beszélni. Egyrészt a szabadkereskedelmi megállapodások írásos válaszában jelezte, hogy a jövőbeni mandátum programok meghatározásába a parlamentet is bevonják. Hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a tárgyalásokat lezáróan a szabadkereskedelmi megállapodások előzetes és időn előtti alkalmazására nem kerül sor? Másrészt pedig a kereskedelem politika önállósága értelmében az új szerződés szerint a közös külpolitika alá kerül, kell, hogy kerüljön. Hogyan próbálja ezek között, ezen korlátok között mégis tar- függetlennek megtartani a kereskedelmet, és elkerülni azt, hogy más politikai területek terheljék, ahogy sajnos az gyakran előfordul. Thank you. Uh, now for... Köszönöm szépen. A válaszra de úr két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. A korai alkalmazás témája nagyon hamar érvénybe lép. Azt hiszem, hogy azért a Lisszaboni szerződéssel valami megváltozott, önök társalkotók lettek, és valamennyi szabadkereskedelmi megállapodást alá kell írniuk. A korai alkalmazás tulajdonképpen egyáltalán nem új dolog, ahogyan az úgy tűnhet a Koreával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében, de talán azt megérthetik, hogy az Európai Parlament beleegyezése politikai problémát jelenthet, ezt a keretmegállapodásban meg kell oldanunk valahogy a Koreával kötendő megállapodást illetően. Én természetesen készen állok arra, hogy a szakbizottsággal ezt megvitassam, és megnézzük, hogy meg tudunk-e állapodni egy olyan ütemtervben, ha pedig eh, nem sikerül, akkor javaslatot teszünk a korai alkalmazás tekintetében. Ami pedig a kereskedelem politika függetlenségét illeti, ez természetesen a függetlenség, mint olyan, mindig nagyon relatív. De azt hiszem, hogy a közös kereskedelem politika természete azt mutatja, hogy igenis függetlenné tud válni, hiszen ez az egyik egyike az Európai Unió kizárólagos hatáskörének. Önök most már társjogalkotók, tehát jóváhagyásokat kell majd adniuk ehhez illetve függetlenségünket az Európai Külügyi Szolgálattal szemben is megtartjuk. Tehát szorosan együttműködünk, de függetlenek vagyunk, nem képezzük részét az Európai Unió külügyi szolgálatának. Köszönöm. Természetesen van még válaszom, elnök. Még a kiegészítő kérdésnél lesz erre lehetőség. Egy perces kiegészítő kérdés, Kaspari úr. Igen. A Lisszaboni szerződés, ahogy említette, a külkereskedelem terén azt eh, rendelte el, hogy a parlament és a, a tanács azonos szinten szerepelhessen, hogyan kívánja ezt a gyakorlatban érvényesíteni. A jelenlegi rendelkezések alapján hogyan garantálja azt, hogy a parlament a dömping ellenes folyamatokba bekapcsolódhasson és egyéb törvényalkotásokba is. A külkereskedelmi biztosként rendszeresen vendég kereskedelmi partnereinknél sok tagállamban az illetékes nemzeti miniszter képviselők utazásain is jelen van, hogyan hogyan prób- megpróbálja-e azt, e, hogy hasonlóan itteni képviselőket vigyen ezekre az utakra magával tárgyalásokra? Köszönöm szépen, egy percet kap de Guchtúra válaszra. Ami az antidömpinget illeti, dömping ellenességet. Igen, természetesen önöknek lesz ebbe beleszólásuk, de a döntés a bizottság kezében van, ez komitológiai eljárás keretében. Tehát a dömping ellenességgel kapcsolatos vétójogok megadása nem szerepel a Lisszaboni szerződésben, de természetesen nyitott vagyok arra, hogy ezt megvitassuk, az ezzel kapcsolatos szabályokat a lehető legközelebb szeretnénk maradni természetesen ahhoz, ami a szövegben szerepel, illetve a dömping ellenes rendeletben. De nyitott vagyok a vitára természetesen. És az, hogy parlamenti képviselők kísérjenek el az utazásaimra, hát természetesen nyitott vagyok erre is, de nem tudom, hogy erre van-e költségvetésük. Ami pedig a többoldalú tárgyalásokat illeti, mint például a WTO tárgyalások, ahol önök is részét képezik az EU delegációnak. Nos, ott már sokkal nehezebb a helyzet, mert a kétoldalú tárgyalások nem mindig egyértelmű, hogy túlságosan örülnének ennek a partnereink elnök. Most pedig akkor a szocialisták képviselője jön, Arif úr, egy perc. Biztos úr, biztos előtt úr, önnek az ön arról ismeretes, hogy igen nyitott az unió kereskedelmi politikájával foglalkozik a Lisszaboni szerződés is, és ez azt jelenti, hogy a tanács adja meg a mandátumot a tárgyalásokra, de az új stratégiának kell vezérelnie az EU politikát egészen 2020-ig. Nem szeretnénk, hogyha ez kudarc lenne, szeretnénk ismerni éppen ezért az ön álláspontját. A kereskedelmi politika együtt kell, hogy járjon a munkahelyteremtéssel és az ipar politikával. A kérdésem az, hogy ön szerint az Airbus Boeing konfliktusban mi az ön véleménye, hiszen ez a kérdés nagy problémákat vetett fel a kereskedelmi világszervezetben itt. Válasz. Figyelembe véve az, hogy együttműködni kívánok az önök szakbizottságával a tárgyalások kérdésében, a különböző szolgálatokkal már megbeszéltem ezt a témát, megvitattam a főtitkárral is, és a keret megállapodásokba fog belekerülni majd ennek a döntő része. Viszont válaszolva ma a különböző szakbizottsági tagok által feltett kérdésekre. A következőt szeretném mondani. Először is az információ áramlás az önök szakbizottsága számára sokkal gyorsabb lesz. Megnézzük együtt, mit lehet tenni azért, hogy a bizalmas dokumentumjainkat hogyan lehessen továbbra is megőrizni. A másik kérdés. Nagyon sok információ generálódik, és ezeket szeretnénk önöknek is átadni különböző meghallgatások során. Másrészt pedig a titkárság és a kereskedelmi főigazgatóság vezető képviselőivel rendszeres megbeszélést kívánunk tartani. Végül pedig elmondanám, hogy rendszeresen tájékoztatót akarunk adni itt Brüsszelben a különböző kereskedelmi tárgyalásokról, és ebbe az EU delegációkat is bevonjuk. Ez a kiinduló pont, és majd a keret megállapodásban meglátják, meglátjuk, hogy mit lehet még ennél többet tenni. Ami pedig az ön második és harmadik kérdését illeti, meg kell mondjam, hogy nem tudtam követni az, az ön kérdését, mert annyira gyorsan olvasta fel, tudjuk, hogy kevés az idő, de a képességek is korlátozottak, ha valamit igen gyorsan olvasnak fel, akkor bizony ezt nagyon nehéz követni és megérteni. Nem nyelvi probléma ez, hanem a gyorsaság problémája. Kérem, hogy ismételje meg. Talán eh, egy pillanat ezt át lehetne fogalmazni, mondja az elnök. Kérdés, új stratégia az EU kereskedelmi politikáját illetően figyelembe véve a 2020-as távlatokat. Nem szeretnénk, hogyha ez kudarc lenne, szeretnék ismerni az álláspontját. A kereskedelmi politika együtt kell, hogy járjon az iparpolitikával és a munkahelyteremtéssel. Ön a légi a repülőgép gyártó ipart meg fogja-e védeni, és mi az álláspontja az Airbus-Boeing vitáról. Elnök. Megadom a szót. Válasz. A 2020-as agenda nehezen elképzelhető, hogy kudasz legyen, de egy kicsit korai még erről véleményt mondani. A kereskedelem politika igen fontos adó a kezünkben. Mit várunk a 2020-as eredményektől? Türelmesebbnek kell lenni, és mindenképpen a munkahelyek számát kell növelni, védelmezni kell a szociális jogokat, de ehhez növekedés kell mindenek előtt. A növekedést valahol másút kell keresni, és ehhez jól átgondolt kereskedelmi politikára van szükség. Ami pedig az Airbus kérdését illeti, tudják, hogy itt két panasz és két per folyik, az egyik a Boeing az Airbus ellen, és van már egy az airbus kapcsolatos előzetes jelentés. Ezt körülbelül júniusra várjuk ennek a tárgyalását. A két jelentésnek meg kell előbb születnie ahhoz, hogy meg tudjuk vitatni. Ugyanaz a kérdés merül fel, hiszen ez egy tükör hatás, egymásra hatással van a két ügy, és ez mindenképpen bírósági eljárás keretébe kell, hogy bonyolódjon. Elnök, az első válaszban de Gucht úr nem használta ki az összes időt, ezért hallottuk a második magyarázatot, most pedig az ALDE frakció részéről Kazak úré a szó. Biztos úr, biztos jelölt úr, szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye a kereskedelmi politika és az EU külpolitikája közti kapcsolatról, és milyennek az ön kapcsolatai a külügyi főképviselővel. Ön meg fogja védeni a kereskedelmi politika specifikus jegyeit, és hogyan fog eljárni annak érdekében, hogy ez a politika ne essen sajátos érdekek áldozatául. Második kérdés. A Kereskedelem Politikai Bizottság üléseiről van szó. Kérdezem, hogy az Európai Parlament képviselői részt vehetnek-e majd ennek a bizottságnak az ülésein. Köszönöm. Köszönöm, két perc a válaszra, de Gucht úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egyrészt a kereskedelmi politika része külpolitikánknak. Része kell, hogy legyen, ugyanakkor ennek megvannak sajátos jellemvonásai ahogy már Kaspári úrnak válaszoltam, úgy gondoltam, hogy vannak erre nézve biztosítékaink, hiszen ez kizárólagos kompetencia. Ebben a bizottság központi szerepet játszik, hiszen a bizottság tárgyalja meg a kereskedelmi megállapodásokat. Úgy gondolom, hogy nagyobb a kompetenciánk a Lisszaboni szerződés értelmében, például a közvetlen külföldi befektetések terén. Vannak eszközeink a nemzetközi kereskedelmi szintéren ezek minősége emelkedett, és mindenképpen jó együttműködésre van szükség az említett bizottság és a főképviselők között, hiszen természetesen politikai kérdéseket is meg kell oldani etéren. Például a dömping ellenes intézkedésekről is szó van. Már szóltam a az én megközelítésemről szabályok alapján szeretnék eljárni, de el tudom képzelni, hogy itt politikai kérdések is felmerülnek majd. Szerintem nem lesz itt probléma, ismerve a fő képviselőt, aki egyébként elődöm, a kereskedelmi biztosi poszton, ami pedig a nemzetközi konferenciákon való résztvételt, jelenlétet illeti. A válaszom igen, ez a VTO-t is érinti. Felvetett egy kérdést a 133-as cikk bizottságáról. Ez nehezebb, mert előbb a tanácssal kell ezügyben megállapodnunk, és a tagállamokkal is. Feltételezem, hogy ez olyan kérdés, amelyet majd a keret megállapodások során fogunk megvitatni. Természetesen ez más, mint az a kérdés, amelyet ön a Nemzetközi Kereskedelmi Konferenciák ügyébe tett fel. Kazak úr, további kérdés. Köszönöm, biztos úr, megértem az eljárás sajátos jegyeit, mivel a Lisszaboni szerződés először is értelmezni kell, és mindenképpen be kell vezetni az együttműködési szabályokat a különböző intézmények között. Viszont szeretném, hogyha megerősíteni azt, hogy ön itt jó akarattal fog eljárni, és lehetővé teszi azt, hogy az Európai Parlament az összes tárgyaláson jelen legyen, és azt is, hogy a 133-as cég bizottságában a parlament jelenléte garantálva legyen. Szeretném kérdezni, vagy kérni azt is, hogy ugyanazokat az információkat adja meg nekünk, mint amelyeket majd a tanácsnak megad. Van-e jogunk ezekhez az információkhoz? Egy perc a válaszra, de Gucht úr. Ami a bizottsági dokumentumokat illeti, nincs gond. Ugyanazokat fogják megkapni, mint amelyeket a tanács megkap, és ugyanabban az időben. Ez nagyon fontos, nem csak a dokumentumokról van szó, hanem arról is, hogy mikor és hogyan kapják önök ezeket készhez. Ami pedig más részvevő csoportok dokumentumait illeti, a tanácsra gondolok, a tagállamokra, más országokra, ez már más kérdés. Megosztjuk önökkel a tanulmányokat, a terveket, tervezést, megpróbálok minél nyitottabb lenni önökkel, amennyire csak lehetséges. Én 15 évig parlamenti képviselő voltam, és én is a nyitottságért léptem fel, és azért, hogy a parlamentnek nagyobb legyen a jogköre. Ez nem változott, csak a pozícióm. Most az azt a másik oldalára kerültem, és nem vagyok ott egyedül, ott a tanács, a tagállamok, a biztosok kollégiuma, úgyhogy ezt is kezelnem kell, irányítanom kell. De számíthatnak rám etéren. Elnök, köszönöm. Most pedig átadom a szót a zöldek képviselőjének, Zsadó úrnak. Biztos jelölt úr, itt ülök ön mögött a stratégiát még az élelmiszer és a gazdasági, a pénzügyi, szociális válság előtt dolgozták ki, és a klíma tárgyalások előtt. Ennek a stratégiának a menetrendje, ugyanúgy, mint a bizottság munkája, a kizárólag kereskedelmi jellegű kérdésekre korlátozódott lassacskán. Ön szerint a pénzügyi, klíma és élelmiszer válsággal kapcsolatos kérdések, önök, ön szerint ezek fontosak, de még nem volt idő arra, hogy ezeket jobban kidolgozzák, de kérdezem, hogy hogyan fog ön foglalkozni ezekkel a klíma és egyéb válság jellegű kérdésekkel. Igen, egy perc a válaszra. Köszönöm. Elnök úr. A kereskedelmi politika az én kompetenciám, ez az én tárcám. Ami a többi aspektust illeti, ezek más biztosok jogkörébe tartoznak, de a bizottság kollégium is, és meggyőződésem az, hogy a kereskedelmi politika nem fejlődhet zárt rendszerben. Ennek mindenképpen kihatásai vannak a pénzügyi rendszerre, az egész világban a szolgáltatásokkal kapcsolatos vitára, arra, hogy hogyan tudjuk megnyitni a piacokat a szolgáltatások előtt, figyelembe véve azt is, hogy mi történt a pénzügyi válság során. Ott van a klíma aspektus, Kopenhága, meglehetősen megosztottak a vélemények a kopenhágai csúcsot illetően. A kereskedelmi politika hogyan járulhat hozzá a problémák megoldásához? Szerintem már nagy mértékben hozzájárult, és hozzá is járulhat, mert a szükséges finanszírozás a fejlődő országokban akkor valósul meg, hogyha gazdasági fellendülés lesz, és a gazdasági fellendülés során a fejlődő országokban a kereskedelemnek döntő szerepe van. Meggyőződésem, hogy holisztikus megközelítése van szükség az EU kereskedelmi politikája terén. Egyébként a hogy ez a politikában lenni szokott, szerintem nem lehet politizálni úgy, hogy a problémákat egymástól elválasztjuk. Mindig holisztikus megközelítése van szükség. Másrészt arra is gondolni kell, hogy más kollégák kompetensek az említett dossziékért, ügyekért, éppen ezért sok egyeztetésre van szükség az Európai Bizottságon belül is. Ami engem illet, én mindig holisztikus megközelítést fogok követni. Köszönöm. Egy perc a további kiegészítő kérdésre Ön kompetens, például a téren, hogy az európai autóipar milyen derogációkat kap, figyelembe véve a dél-koreai megállapodást és a CO2 kibocsátások terén is. Éppen ezért nagyon ambiciózus lépésekre van szükség a klíma ügyében. Egyébként, ami a kongói demokratikus köztársaságot illeti, ön bátran járt el, szeretném kérdezni, hogy ugyanilyen bátran fog-e eljárni az EU, a bizottság Kolumbia terén. Elnök úr, biztos, hogy a Kolumbiával kapcsolatos kérdés még vissza fog térni. Nem tudok egy percben erre válaszolni, mert csak röviden tudnék most erről szólni. Ami pedig a határokat illeti. Én úgy gondolom, hogy nem ez a jó megközelítés, mert ez a megközelítés nagyon sok gyakorlati problémát vet majd fel. Láttuk ezt a múltban is. A nagy kockázat itt az, hogy itt kereskedelmi háború robbanhat ki globális szinten, és világos az is, hogy a kereskedelmi politika következményeit le kell vonni azzal kapcsolatosan is, hogy mi történik a környezetvédelem és a klíma terén. De mindezt más megközelítésekkel kell vegyíteni. Határozott politikai megközelítésre van szükség, és a piac törvényeinek kell eleget tenni. Köszönöm szépen, most akkor az ECR képviselője következik. Zahradil parancsoljon, Zahradil úr egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. E, cseh nyelvre fogok most váltani, és Oroszországgal kapcsolatos a kérdésem. Unie budeme mít novou e, dohodu egy új megállapodást fogunk kötni Oroszországgal, az Európai Unió és Oroszország, és a kérdésem az az, hogy ön úgy gondolja, hogy egy új stratégiai partnerség kezdődik, és úgy gondolja, hogy ez egy új eszköz, ami lehetővé teszi, hogy a kereskedelmi akadályokat, a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat leküzdjük, főként pedig a nem diszkriminatív jellegű megközelítéssel kapcsolatban, illetve az energiaforrásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, mint a földgáz. Köszönöm szépen, két percet kap a válaszra, biztos úr. Mikrofont kérünk a biztos úrnak. Az energiabiztonság természetesen kulcsfontosságú téma, és a kereskedelem, illetve a kereskedelmi főigazgatóság ebben nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a szabadkereskedelmi megállapodásoknál például Ukrajnával is vezetjük a tárgyalásokat, egészen konkrétan a kereskedelmi főigazgatóság tölti be ezt a szerepet, és valamennyi szabadkereskedelmi megállapodásokban, illetve egyéb megállapodásokban erre külön figyelmet fordítunk. Nagyon fontos egyébként, hogy valódi szerepvállalás történjék, kötelezettségvállalás a megállapodások keretén belül. Ezek olyan megállapodások, amelyek a vitarendezési mechanizmusokat is tartalmazzák, ez egyébként az egyik legfontosabb jellemzője a szabadkereskedelmi megállapodásoknak. Ami pedig a nem vám jellegű akadályokat illeti. Személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy ez az egyik legnagyobb problémája a kereskedelem politikának az elkövetkezendő években ez lesz, sokkal fontosabb, mint maguk a kereskedelmi megállapodások, ugyanis ha például a WTO megállapodásokra gondolunk, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásokra, akkor ott a nem jellegű akadályok nagyon jelentős szerepet töltenek be. Mi az EU-ban már körülbelül egy évtizede küzdünk azért, hogy leküzdjük ezeket az akadályokat, viszont egyre több van. És én magam úgy gondolom, hogy legalábbis az elkövetkezendő években ennek a problémának a megközelítését elsősorban kétoldalú, többoldalú alapon kell megközelíteni, nem pedig a WTO szintjén, ugyanis egyszerűen erre még nincsenek meg a megfelelő eszközeink. Úgyhogy nagyon fontos témának tartom ezt, amit nagy körültekintéssel kívánok kezelni. Elnök, kiegészítő kérdés egy percben parancsoljon. Folytatnám akkor az Oroszországgal kapcsolatos kérdésemet. Szeretném tudni, hogy Oroszország WTO tagságát támogatja-e, és a Belarusszal, illetve Kazahsztánnal való vámuniót, ami pedig a társulási megállapodásokat illeti, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásokat Belarusszal, illetve akár Kazahsztánnal, illetve ezek beépítését a keleti partnerségbe. Köszönöm szépen, hogy ilyen pontosan tette fel kérdését, de Guchtúr egy percet kap. Igen, támogatom, hogy Oroszország csatlakozik a WTO-hoz. De ez természetesen Oroszországtól függ. Ugyanis a Vámuniót Belarusszal, illetve Kazahsztánnal megkötötték, és jól lehet Medvegyev elnök úr a csúcs találkozón októberben azt hiszem azt nyilatkozta, hogy megpróbálnak a lehető leghamarabb csatlakozni a WTO-hoz, hát meg kell még várnunk, hogy a gyakorlatban ez hogyan alakul. Hogy a Vámuniónak vagy pedig a WTO-nak fognak elsőbséget biztosítani. A vámok növekedtek, és azt is látjuk, hogy Oroszország tulajdonképpen a vállalásainak ellenében cselekszik. Az EU-val vállalt kötelezettségvállalásainak a WTO-hoz való csatlakozás tekintetében például. Úgyhogy azt hiszem, ez egy nagyon kényes téma. Aztán, ami pedig a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, és lejárt az időm, hogyha kapok egy kis kicsivel több időt, Remélem, hogy egy másik kérdésnél erre vissza tudunk térni majd. Most pedig akkor a GUE képviselője következik, Scholz úr. Biztos jelölt úr. Prioritásai között mind a Doha kört, mind a WTO és mind a 2020-as stratégiát súlypontként jelölte meg, esetleges jövőbeni tevékenységében. Erre szeretnék rákérdezni. Elemzése szerint a dohai tárgyalások eddigi bukása, fiaskója között mi szerepel, és szeretne a fiaskó ellenére tovább tárgyalni, vagy nem gondolja úgy, hogy a régi mandátum az tulajdonképpen már dinoszaurusznak tekinthető a 2020-as stratégiához képest? Nem kellene a jelenlegi gazdasági helyzet valóságához igazítani a pénzügyi válság hatásai alapján? Thank you. Two minutes for reply. If you wish. Köszönöm szépen. Ha gondolja, akkor és úgy osztja be az idejét, akkor visszatérhet az előző kérdésre is. Tehát mi, mik az okok? bukásról igazából nem biztos, hogy beszélnünk kell, hiszen 90%-ban egyetértünk arról, hogy milyen tartalma kell, hogy legyen. Meg vagyok arról győződve, hogy le fogjuk zárni a Doha kört, nem tudom, hogy 2010 vagy 11 lesz -e, de abban biztos vagyok, hogy végigvisszük. És ezért is említettem ezt elsődleges prioritásként. De mm, meg kell állapodni, kvázi üzletet kell kötni és ez jelzi azt is, hogy mit gondolok a mandátumról. Nem, nem hiszem, hogy meg kellene változtatni, nem hiszem, hogy tárgyalások során ezt meg kellene tenni, hiszen ez csak időigényes lenne, nehézségeket okozna. Nem hiszem, hogy a Doha körben minden problémát meg tudunk majd oldani, de azért meg kell próbálni a lehető leghamarabb lezárni a tárgyalások körét. Ez egy másik kérdés, hogy a mechanizmusokkal kapcsolatos dolgokat nem kellene megváltoztatni. Nos, erre a válaszom az, hogy nem reális ez. A, a kör lezárása és az azt követő többoldalú megállapodások kapcsán egy sor lehetőség van az Egyesült Államok, Kína és India kapcsán is ez volt, még hogyha többségi döntés is van, akkor is talán egyetértenek ezzel, nekik mindig is vétójoguk lenne. Nem a többségi döntés miatt volt a, a fiaskó, hanem azért, mert alapvető véleményeltérések voltak bizonyos kérdésekben, elsősorban a mezőgazdaságban. Egy percre van még módja a Solc úrnak, hogy rákérdezzen, utána kérdezzen. Nem gondolja el, hogy ennek ellenére pont Zsádó kollega által említett kérdések alapján, tehát az éghajlati változás, a szegénység leküldése, a, az éjség és élelemhiány leküzdése miatt szükség lenne arra, hogy a dohai kört módosítanánk. Nem lenne észszerű adott esetben amellett, ahogy ön a dohai kérdéseket felsorolta, e, végig gondolni azt, hogy a VTO-t, a VTO-t általában hogyan lehetne módosítani, hogy emberi jogi e, éghajlatváltozás politikai kérdésekben is másként léphessen fel. Másként, mint e, ahogy ön mondta, a legjobb, legfejlettebb együttműködési modell lehetőségei szerint. És nem kellene a parlamenti közgyűlést is ebbe bevonni hogy azt mondjuk, hogy minden országból legyenek képviselők, akik megpróbálják újra szervezni a tárgyalást, ezeket az eszközöket, együttműködési eszközöket, mégpedig átlátható munka keretében. Egy percre van válaszra lehetősége. De Höcht úrnak. Ugye a Doha kört fejlesztési körként érzékeltük. És ennek van fejlesztési cikkeje is. Ez nagyon fontos, hiszen ez jelzi, hogy a fejlődő országokkal, észak-dél, dél-dél elemekkel is foglalkozik. És úgy gondolom, hogy ez még tartalékként benne van az eredményekben. Az Európai Uniónak aki ugye a fejlesztést erősen támogatja, ezt fel is kell vetnie, és ezzel kapcsolatban az éghajlatváltozást is, változással is foglalkozni kell. Meg kell nézni a kereskedelem, hogyan járulhat e- ehhez hozzá, hiszen a finanszírozását is biztosítani kell, és valószínűleg nem a, fejlett világ, a fejlődő világ fogja ezt finanszírozni, hanem közforrásokból lesz erre szükség. A WTO-nak szélesíteni kell programját. Éghajlatváltozás például be kell, hogy kerüljön. Igen, a kereskedelem komponensét is újra kell tárgyalni a VTO-n belül, és meg, megjegyzem, ez erre sor is kerül. De nagyon fontos a nemzetközi szervezet számára, hogy megfelelően összpontosítson, fókuszált maradjon. A VTO pedig olyan szerződés. Köszönöm szépen, szakítja félbe az elnök. De mégis úgy gondolom, hogy ehhez tartanunk kell magunkat. Igen, köszönöm, biztos jelölt úr. Most pedig az Európai Szabad Demokraták képviseletében Rátmán úr. Elnök úr, biztos jelölt úr. A 27 tagállam az EU-ban eltérő méretű gazdasággal, különböző struktúrájúval, különböző jellemzői és különböző kereskedelempolitikai követelményekkel működő gazdasággal rendelkeznek. Az EU tagok azonban, Nagy-Británia is, a WTO-ban csak egyetlen képviselettel rendelkeznek, ez pedig az EU kereskedelmi biztosán keresztül van. Az EU kereskedelmi biztosa, ha ön lesz, hogyan tudja majd teljes mértékben és egyöntetően képviselni minden, mind a 27 tagállam kereskedelmi érdekét. Különösen azért, hiszen igen, teljes a politikai programja, és erre már kétszer is utalt, és korábbi kérdések kapcsán is. Köszönöm szépen, két percet kap a válaszra, de Guchtúr. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak az egyik egyedi jegye az az, hogy közös álláspontot tudunk kialakítani, és hogy ezt hatékonyan meg tudjuk védeni a nemzetközi szintéren. Erről szól az Európai Unió. Ugyanis ez a megjegyzés, amelyet tett a kereskedelem politikáról, hát ez bármilyen szakpolitikáról tehette volna. Hát 27-en vagyunk nyilván, és döntéshozatali szabályainkat a Lisszaboni szerződésben felülvizsgáltuk, a parlament most már teljes szerepvállalást kap, a kereskedelempolitikában politikában nyilván vannak politikai véleménykülönbségek a házon belül, de hát vannak nemzeti véleménykülönbségek is. Ezért az Európai Uniónak az a dolga, hogy a különbségeket, a véleménykülönbségeket megoldja kettőnk között is van nyilván véleménykülönbség, de hát ezért van itt a parlamentben, önnek is megvan a maga véleménye, nekem is megvan a maga véleményem, de itt most nem a saját véleményemet képviselem, hanem az Európai Bizottságét. Hogyha egy probléma nagyon bonyolult, és hát nyilván a kereskedelem nem egy egyszerű téma, mert hiszen nagyon széles körű téma ez, nagyon sok politikai konnotációval rendelkezik, Inkább azt gondolom, hogy sokkal jobb ez, hogy egyetlen kereskedelmi biztos van, nem pedig két-három ember, aki ugyanezt a munkát végzi. Elnök, köszönöm szépen, egy percben kiegészítő kérdést tehet fel. Azt kell mondanom, hogy nagyon érdekes válasz volt ez egy nagyon bonyolult kérdésre. Én ezt a kérdést egyébként azért tettem fel, mert brit képviselő vagyok, ugyanis mikor nagy-Britannia 1973-ban csatlakozott a közös piachoz, akkor nagy kereskedelmi többletünk volt, viszont amióta tagok vagyunk, egyre nagyobb a kereskedelmi hiányunk. Tehát az a véleményem, hogy talán sokkal jobb lenne, hogyha mindenki saját magát képviselhetné. Egyébként ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy Szeretnék még egy kérdést feltenni, amire már utaltam. Talán mondhatná erről valamit a politikai programjáról. A 3.4-es pontban szerepel ez az írásos nyilatkozatában. Egy percet kap a válasz a Guchtúr. Biztos jelölt? Talán jó ötlet ez, hogy az első kérdés amit föltett, először jó ötlet lenne, hogyha azt inkább Westminsterben tárgyalná meg, de azt láthatta, hogy a kereskedelem nagy mértékben növekedett a 70-es, 80-es években. Úgyhogy most nem fogok igazán kitérni egy olyan kérdésre, ami szerintem inkább belpolitikai jellegű a hozzászólásaimban pontosan arra utalok, hogy mire, mit fogok végezni a munkakörömben. A politikai programomat illetően meg vagyok győződve arról, hogy a kereskedelem politikát egy integráltabb külpolitika sokkal jobban szolgálná. Arról is meg vagyok győződve azonban, hogy óvatosnak kell lennünk, maradjunk függetlenek, jellemzőinket tartsuk meg, ugyanis ez sokkal nehezebbé teheti a tárgyalásainkat. Nem fogom egyébként ezt megengedni, hogy a kereskedelmi politikán felülkerekedjen a politikai megközelítés. És azt sem fogom megengedni, hogy a kereskedelem politikát csupán gazdasági és kereskedelmi véleményekre alapozzuk. Nyilván a politikának is itt szerepet kell vállalnia. Ezért nagyon jónak tartom, hogy a tanács és a bizottság között ez a munkamegosztás a főképviselő személyében megvalósul. Köszönöm szépen, mondja az elnök, néhány másodperccel túléphette az idejét, hiszen az első válaszában nem használta fel a teljes idejét. Akkor a meghívott bizottságok fognak most következni. olyan bizottságok ezek, amelyeket szintén foglalkoztat a kereskedelem politika témája, ez a DEVE, a Fejlesztési Bizottság, illetve az AFET, a Külügyi Bizottság. Most akkor megadom a szót Éva Zsoli asszonynak, aki a DEVE elnöke. Ebben a blogban csak négy percük van, egy perc a kérdésre, egy perc a válaszra, egy perc kiegészítő kérdés, egy perc a válaszra. Zsoli asszony, parancsoljon. Sure. I should like... Köszönöm Köszönöm szépen, elnök úr. De Gucht biztos jelölt urat szeretném megkérni, hogy konkrét példákat említsen arra, hogy hogyan kívánja biztosítani, hogy valamennyi új kereskedelmi megállapodás a 208-as cikknek megfelel a Lisszaboni szerződésben. Ez megköveteli az EU-tól, hogy vegye figyelembe a fejlesztési együttműködést azon politikákban, amelyeknek a kihatása megjelenik a fejlődő országokban és hogy az Európai Bíróság értelmezését figyelembe veszi e- ennek a cikknek az esetében. Válasz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok jelen pillanatban a fejlesztési biztos, már nem túl sokáig, de ezt mindenképpen figyelembe veszem és észben tartom. Biztosítani kívánom például, hogy a dohai fordulót egy fejlesztési eredménnyel tudjuk zárni, tehát hogy a fejlődő országokat segítsük. Ugyanis milyen meg vagyok arról győződve, hogy ha csak nem tisztességes alapon végezzük ezt, a fejlődő országoknak nincsen jövője a világkereskedelemben. Úgyhogy csak akkor tudjuk ezeket a problémákat kezelni, például Afrikában, hogyha a kereskedelem fejlődik. Itt nem most az észak-déltengelyre gondolok, hanem a dél-déltengelyre. Ezért a gazdasági partnerségi megállapodásoknak is figyelembe kell venniük a fejlesztési aspektust teljes mértékben, azt hiszem, hogy még a megállapodásokat is át kellene nevezni, például fejlesztési partnerségé. Köszönöm, mondja az elnök. Kiegészítő kérdés Oli asszonytól egy percet kap. Nincsen kiegészítő kérdésem, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, akkor az AFET részéről Provéra úrnak fogom megadni a szót. On my left. Grazie Presidente, signor De Gucht. L'industria europea composta per oltre... Köszönöm, önök úr. 90 százalékban kis és középvállalatok alkotják az európai vállalkozások körét. A tisztességtelen verseny ellen mindenképpen fel kell venni a harcot, és igen, nehéz körülmények között folyik most ez a küzdelem. Az EU kereskedelem véde, kereskedelmi védelmi rendszerét mindenképpen erősíteni kell. Nehézségeink vannak az USA-val a kereskedelmi törvények, jogszabályok egyeztetése terén, és Kínával is gondok vannak a hamisítások terén. Kérdezem, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottabb kereskedelmi kapcsolatokat kialakítani az EU és az USA és Kína között, többek között a kereskedelmi kapcsolatok során. Válasz egy perc, de Gucht úr. A KKV-k jellemzik a nemzetgazdaságokat a legtöbb országban is. Az is igaz, hogy a KKV-k sokkal érzékenyebben reagálnak a nem tarifa jellegű korlátozásokra és egyéb nehézségekre. Nagyon fontos ezt a kérdést megemlíteni, és a harmadik országokkal kapcsolatos megállapodások során ezt figyelembe kell venni. Ami pedig a kereskedelmi védelmi eszközöket illeti. Ez a küldetési nyilatkozatom része. Ezeket felül kell vizsgálni, de a dohai forduló befejezése után és annak alapján, hogy milyen tanulságokat vonunk le ebből, Hogyha megvizsgáljuk a kereskedelem volumenét, akkor ez két százalék, Kína és az USA vonatkozásában az említett probléma terén. Vagyis ez azt jelenti, hogy 98%-ban nincsenek itt problémák, nem szabad ezt túlértékelni. Én a szabály alapú megközelítés híve vagyok, és szerintem túl sok politikai megfontolást nem kellene ebbe belevenni, de hogyha dömpinget tapasztalunk, akkor ezt bele fogjuk venni az megállapodásba. Köszönöm. Kiegészítő kérdés. A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat illetően mi a bizottság stratégiája azért, hogy ezeket a tárgyalásokat előre vigye fontos régiókkal, például Mercosur és ASEAN? Mi itt a bizottság stratégiája? Elnök, megadom a szót a válaszra. A bizottság regionális megközelítést követ, de komoly problémák merülnek fel, mert a régió összes országa nem egyforma szintű gazdasággal rendelkezik. Itt van az ASEAN problémája, éppen ez a probléma jelentkezett, és éppen ezért született meg az a javaslat, és egyébként a tanács is követte ezt, vagyis az, hogy az ASEAN-nal való tárgyalást át kell alakítani, inkább bilaterális tárgyalásokkal kell indítani Szingapur, Vietnám, Tájföld vonatkozásában. De ami a regionális politikai megközelítést illeti, ezt szem előtt kell tartani, a többiek majd a többi szempont később következik. Mercosur, a 2004-es tárgyalások leálltak, de készen állunk arra, hogy ezeket újra kezdjük, hogyha a másik fél is úgy gondolja. Természetesen a tánchoz mindig két ember kell. Elnök, köszönöm, most pedig a harmadik blokkot kezdjük meg. Az INTA bizottság tagjai szeretnének kérdéseket feltenni, Először a néppárt egyik képviselője szeretné föltenni kérdését, Szájfi asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr, szeretnék visszatérni a dömpingellenes intézkedésekre. Ez a téma, ez a kérdés az elmúlt mandátum során sokat foglalkoztatott bennünket, és óvatosnak kell lennünk az iparunknak hatékony dömpingellenes intézkedésekre van szüksége azért, hogy a tisztességtelen verseny ellen felvegyük a küzdelmet. A bevezető megjegyzésekben elmondta, hogy nem lesz eh, tisztességtelen eh, versenygyakorlat ami a szabad kereskedelmet illeti, itt szabályokra van szükség, ahogy ön ezt elmondta. Reméljük, hogy a dömpingellenes intézkedések terén több részletet fog velünk közelni. Oda kell figyelni, mert egyik előnye Mendelssohn úr végül is gyengítette ezeket az intézkedéseket. Szeretnénk erről több részletet hallani, biztos előtt úr. Elnök, köszönöm egy perc a válaszra. De Gucht úr, köszönöm, asszonyom. Már válaszoltam bizonyos mértékben erre a kérdésre. Az a véleményem, hogy meg kell várni a dohai forduló végét, feltéve, hogy ez megfelelő időn belül lezáródik, és akkor kell ezzel a problémával foglalkozni. Egyébként ez a küldetésem része is, vagyis ez feladatom. Ön attól tart, hogy egy kicsit megengedőbb irányt vesz majd ez a lépés, de nem Szerintem hatékony döbbingellenes intézkedésre van szükség, ami megbízható is egyben, és így partnereinknek tudniuk kell, hogy mire számíthatnak, ha bizonyos dolgok történnek. Ez fontos, mert ez tulajdonképpen tiltó jellegű hatással is jár, és ha szükséges, akkor az adójainkat ki kell játszani. Gondolkodni kell azon, hogy mit teszünk, de bátornak kell lenni, és bizonyos esetekben dömping ellenes intézkedéseket kell hozni. Bizonyos esetekben, de nem szabad ezt túlértékelni, mert ez a kereskedelmünknek csak kis hányadát teszi ki, vagy érinti. Elnök, még egy perc a kiegészítő kérdése, Szájfő asszony. Igen, biztos jelölt úr, részleteket nem kaptunk, de reméljük, hogy ezt, vagyis gondoljuk, hogy ezt a jövőben majd megteszi. Foglalkozott-e a menetrendjében azzal, hogy a vizsgálatokat folytató hatóságok mennyire függetlenek kell, hogy legyenek, hiszen a dömping ellenes rendelet alap eszméje alapelve remélhetőleg érintetlen marad, és fog-e konzultálni a parlamenttel e kérdésben? hiszen ez igen jelentős probléma. Válasz. Igen, köszönöm, asszonyom. Úgy gondolom, hogy a vizsgálatokat folytató szolgálatok nagyon is függetlenek, magas minőségű munkát végeznek, és a hozzáértő professzionális munkával kezdődik minden vizsgálat, ehhez függetlenség kell. De, mint elmondtam, a kezünkbe kell tartanunk a dömpingellenes politika és rendelet adójait. Hozzátenném még azt is, hogy az új körülményekhez mindig alkalmazkodni kell. Én olyan személy vagyok, aki szerint dömpingellenes politikára van szükség, a jelenlegi kereskedelmi légkört, helyzetet figyelembe véve. És gondolom, hogy ez még tíz évig érvényben marad. Ezt a politikát meg kell tartani, adaptálni kell, de nem szabad gyengébb kézzel intézkedni így, sőt, elnök. Most pedig megadom a szót a szocialisták, demokraták képviselőjének, David Martinnak. Egy perc. Köszönöm szépen. Tudom, hogy igen, erőteljes politikus, és többször is említette azonban, hogy személyes véleményem, de ez a kollégium és ez a bizottság véleménye. Ma délelőtt mi az ön személyes véleményeire vagyunk kíváncsiak, az össz, nyilvánvalóan a bizottság véleményét mástól kérnénk. Fejlesztési miniszterként több milliót költöttek a fejlődő világban, a HIV, AIDS, rák ellenes küzdelemben. Kétoldalú kereskedelmi megállapodásokra szükség van-e? Hogyan tudja biztosítani, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz majd TRIP plusz megállapodásokat, és a parlament véleménye ellenére még ezeket a, ugye a parlament véleménye ellenére ezeket a megállapodásokat még mindig erőltetik. A válasz? Egy perc. Először is 99%-ban a személyes véleményem megegyezik a tárcám vezetése és a kollégium, a bizottsági kollégium, a biztosok kollégiumának véleményével. Hiszek abban, hogy minden embernek alapvető joga a gyógyszerhez való hozzáférés. Nem egyszerű kérdés ez, hiszen a szellemi tulajdonjoggal is kapcsolatban áll. De tényleg hiszek abban, hogy ezt politikai szinten kell képviselnünk, és ez így is van. Fenn kell tartanunk ezt a jogot. Ez szerintem az a vámpolitikában is látható, ugyan vannak problémák, de a végeredmény mindig is az volt, hogy a gyógyszert leszállították. Tudom, hogy vita folyik arról, hogy legyen -e TRIPS plusz rendelkezés bizonyos, vagy, vagy néhány kereskedelmi megállapodásban, szabad kereskedelmi megállapodásban. Mondjuk nem vagyok szükségszerűen ellene, viszont az is lehet, hogy egyrészt van ilyen rendelkezés, lehet ilyen rendelkezés külön konkrét okoknál és konkrét termékekre, másrészt pedig a párhuzamos importokkal is meg lehet oldani ezt. Egy perc van még egy tisztázó kérdésre. A bizottságként, bocsánat, biztosként az 3 as vámrendeletet is meg kellene ugye vizsgálni. Ki tervezi ezt, hiszen ez ezzel foglalkozik. Másrészt pedig az indiai szabadkereskedelmi megállapodás nagyon fontos. Ez óriási generikus gyógyszergyártó ország, és hogyha nem rendezzük a a helyzetet velük, akkor nem csak az indiai gyógyszerkereskedelem gyógyszergyártásnak okozunk át, hanem az afrikai országoknak, akik így kapnak olcsó gyógyszert. Nos, a szabadkereskedelmi megállapodás Indiával még tárgyalási szakban van. Nyomon fogom követni és biztosítani kívánom, hogy ez a generikus gyógyszerek szabadkereskedelmét ne akadályozza, de lehet, de bizonyos termékekkel külön problémák, konkrét problémák adódhatnak. Vannak kivételek, ezeket nem akarom eleve kizárni, de természetesen az alapvető felfogásom az az, hogy a fejlődő országok gyógyszerhez való joga megmaradjon, és megtegyünk mindent azért, hogy ezt a gyakorlatban is érvényesítsék. Igen, az említett jogszabályt át fogom felül fogjuk vizsgálni, erre időre lesz, ehhez időre lesz szükség, kiigazításokra azonban szükség van. mint Hollandiában például, ahogy erre szükség volt. Köszönöm szépen a következő. Az EPP nevében Chris Halder asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Üdvözlement biztos jelölt úr, és remélem, hogy megfelelő lesz az együttműködésünk. Úgy gondolom, hogy egyetlen flamantként a bizottságban ezt talán mondhatom. De biztos úr szeretnék visszatérni arra, amit Oroszországról mondott. Azt írta a beszámolója elején, hogy Oroszország nagyon fontos része a kereskedelmi kapcsolatoknak és az EU-nak is. És látható, hogy a különböző nemzetek eltérő perspektívát érvényesítenek az Oroszországgal kapcsolatos kérdésekben. Joggal említette azt is, hogy nem lehettünk biztosak abban, hogy Oroszország akar-e egyáltalán WTO tag lenni, vagy sem. Ezért a kérdésem az, hogy hogy képzeli el azt, hogy, vagy, vagy hogy gondolja a kereskedelmi kapcsolatokat, hogyan lehet fejleszteni VTO tagokkal, vagy azok né- tagsággal, vagy azok nélkül hogyan akar a biztos asszonyjal együttműködni a PCA-ban. Pragmatikus, vagy inkább alapvető politikai elemeket akar bevinni. We'll acknowledge that it's, it's very difficult belátom, hogy nagyon nehéz erre 60 másodpercben. Talán mindenki elismeri, hogy nehéz erre 60 másodpercben válaszolni, de úgy gondolom, hogy eh, alapvető érdeke az EU-nak az, hogy Oroszországgal jó kapcsolatai legyenek, politikai, gazdasági értelemben egyaránt. Nos, ezt úgy gondolom megtartjuk szerződéses kötelezettségekkel. A jelenleg tárgyalás, a megállapodásokra vonatkozó tárgyalás ezért nagyon fontos, és a kereskedelmi fejezetet eh, jól ki kell munkálni. Ezért tartom jónak azt, hogy Oroszország eh, mielőbb belépjen a WTO-ba. Mert ez is szerződéses kötelezettségeket ró ki rá, amelyet tiszteletben kell tartania. És úgy gondolom, hogy politikailag is fontos lesz ez, hiszen szomszédaink, és az is marad a Szovjetunió. Eh, bocsánat, Oroszország. Jelenleg valóban problémák vannak a kereskedelem terén, hiszen különböző vámtételeket megszüntettek egyoldalúlag, ezt nem tehetnék. Oroszország ugyan megígérte, hogy nem fogja ezt megtenni, a WTO tagság homlokterében is. Sokkal könnyebben lehet szerződéses kötelezettségek mellett, világos szerződéses kötelezettségek mellett tisztázni. 50 másodpercre van csak a rákérdezésre, mert az első kérdést messze meghaladta. Ez is Oroszországgal kapcsolatos, de nem csak. Fontos, hogy az energiaellátás megbízhatóbb legyen, megbízhatóbb legyen a szállítás. És ezért sok más biztossal együtt kell működnie nem csak Oroszországgal kapcsolatban, hanem Ukrajna miatt, Iránnal, eh, Irak miatt is. Ezt az együttműködést konkrétan hogyan látja, és hogyan akarja azt megvizsgálni, hogy biztosként szerepe ne legyen alárendelt ebben a komplex együttműködésben. És van még egy kérdésem ami nagyon rövid. Szájfi asszony azt kérdezte, hogy a parlamentet be akarja-e vonni a dömping ellenes tárgyalásokba. Igen vagy nem? Thank you. Köszönöm szépen. De Göcht úr, 50 másodperc. Sziasztok. Ami a döbbing tárgyalásokat illeti, a tárgyalásokat a bizottságnak kell folytatnia, de készen állok arra, hogy önökkel is megtárgyaljam ezt a kérdést, és figyelmesen meghallgassam az önök javaslatait. De a tárgyalások maguk a bizottság kompetenciáját képezik, és ez így van rendjén. Másodszorban, ami az energiaszállításokat illeti és az ellátások biztonságát, nem félek attól, hogy végső soron a kereskedelmi politika függetlensége gyengülne. Sőt, azt gondolom, hogy az a tény, hogy külső gazdasági kapcsolataink egyre fejlettebbek, és ezt alátámasztja a politikai megközelítés is. Mindez a kereskedelem politikánkat szolgálja, a külső fellépés kapcsolatosan nincsenek gondjaim, de én szeretem a függetlenséget, és szerintem itt nincs túl sok kockázat. Elnök, köszönöm, most pedig átadom a szót Szuszta úrnak, szocialisták és demokraták. Elnök úr, és biztos jelölt úr, a gazdaság és pénzügyi válság, amelyből még nem sikerült kilépnünk, megköveteli tőlünk, hogy különböző jogalkotás intézkedéseket tegyünk, amelyek a gazdaság fellendítését, a reálgazdaság fellendítését, illetve a gyártóipar fellendítését szolgálják. Ön mit kíván tenni azzal kapcsolatban, amely az eredet megjelölés be vezetését illeti olyan termékeknél, amelyek Európáról kívül szám, származnak. Illetve hogyan lehetne hatékonyabban küzdeni Európa, illetve világszinten a kalózkereskedelem ellen. És a Koreával, Dél-Koreával kötendő megállapodás esetében milyen kihatásai lesznek ennek a megállapodásnak a világgazdaságra, nem csupán módszertana tekintetében. Egy percet kap a válaszra de Guchtur. Köszönöm szépen! Tudják, hogy véleménykülönbség alakult ki a Made in javaslattal kapcsolatban, a parlament támogatja azt, a tanács viszont nem. Úgyhogy megpróbálunk egy olyan javaslatot kialakítani, amely lehetővé teszi ezt. Elődöm Keti Ashton javaslatokat tett még októberben, és remélem, hogy ez megkönnyíti a döntéshozatali folyamatot. Ami pedig a hamisítást illeti, tudom, hogy a médin irányelv támogatói, egyébként erről együtt döntésben kell dönteni majd. Azzal érvelnek, hogy ez elősegítené a hamisítás elleni küzdelmet, valószínűleg igen. De szerintem ami ennél is fontosabb az az, hogy egy jó megállapodásra jussunk, az akta megállapodásra, ugyanis ez remélhetőleg hamarosan a vto n belül pozitív eredményekkel jár. Kiegészítő kérdés? Egy percet kap. Igen, szeretnék egy pontosítást kérni. Koreával kapcsolatban tud-e mondani még valamit? Kérem, hogy a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban mondana valamit. Nem hiszem, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásban bármilyen probléma lenne. Vannak nyilván olyan szektorok, amelyeket még meg kell vitatni, mint például az autógyártás, de azt hiszem, hogy ez a kereskedelmi áramlatoknak csak egy kis részét képezi, és szerintem megfelelően kezelik ezt már a szabadkereskedelmi megállapodásban, az alaprendelkezésekben, illetve azokban a védintézkedésekben, amelyek négy évre vonatkoznak, szerintem megfelelően kezeljük ezeket a problémákat. Nyilván meg kell vitatni még dolgokat, és a lehető leghamarabb szeretném ezeket meg is tenni, de nem hiszem, hogy ez a gyártóiparra ki, jobban kihat, mint másra. Most pedig Winkler úr következik a néppárt részéről, egy percet kap a kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr, engedje meg, hogy idézzek a ma délelőtti nyitó nyilatkozatából azt mondta, hogy a kereskedelem egy nagyon erőteljes eszköz. Én magam is kereskedelmi miniszter voltam, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon konstruktív megközelítés, sőt, nagy kíváncsisággal várnám megjegyzéseit arról, hogy a közép európai, az úgynevezett CEFTA megállapodás, tehát közép-európai szabadkereskedelmi megállapodásnak milyen sorsot szánnak, és hogy a nyugat-balkáni országok esetleges EU csatlakozásáról mit gondol. A 2006-os CEFTA megállapodás egy előgyakorlat a nyugat-balkáni országok csatlakozása számára, hogy az EU közös kereskedelem politikáját elfogadják. Szerintem ez ennél is sokkal több. Szeretném tudni, hogy mi erről a véleménye. A CEFTA az előcsatlakozási megközelítésnek részét képezi, és azt hiszem, hogy azt el kell ismernünk, hogy egy új tagállam számára egyszerűen nem könnyű, hogyan is mondhatnám, hogy befogadják a teljes közösségi vívmányokat egyszerre a gazdasági térség egyébként nagyon integrált ebből a szempontból, úgyhogy ez egy nagyon jó előkészítő megközelítés a szabadkereskedelem alapján, például leküzdve a vámjellegű akadályokat. Úgy hiszem, a nyugat-balkán integrációja számára ez egy nagyon fontos eszköz, Egyébként ez az Európai Unió politikai célja, hogy a Nyugat-Balkán integrálódjon nem csak a lehető leghamarabb, hanem a legjobb, optimális módon. Szerintem ez politikai szempontból is fontos, és gazdasági szempontból is. Az Európai Unió történelmi tagjai számára, hiszen mi vagyunk a legnagyobb piac a világnak kiegészítő kérdés, hogyha maradhatunk ugyanezen a földrajzi térségen, megint csak a közleményére utalnék vissza, megemlítette, hogy a több oldalú kereskedelmi rendszert nagyon jól kiegészítik a kétoldalú megállapodást, és Ukrajnát említette ebben a megközelítésben, illetve Európa keleti részét. Meg kell említeni Moldáviát is, Moldovai Köztársaságot, ugyanis a 2006-os CEFTA-ban is szerepel, úgyhogy szeretném kérdezni, hogy aktívan fogja-e felhasználni a, a kereskedelmi, illetve gazdasági fejlesztési megállapodást szakpolitikát, hogy közelebb hozza ezeket az országokat az Európai Uniós perspektívához? Válasz. Én most nem fogok semmiféle kötelezettséget vállalni azzal kapcsolatban, hogy Moldovának van-e Európai Uniós perspektívája, vagy nincsen. Erről majd később fogunk beszélni, de azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy először is az európai gazdasági térség részét képezze, de talán tudják, hogy Moldova esetében politikai problémák is vannak, amelyeket meg kell oldani, úgyhogy ez egy eléggé széleskörű megközelítést, ezt szükséges, illetve fokozatos megközelítést. Ez a szomszédsági politikában egyébként szerepel, ez országspecifikus, és ezen országspecifikus megközelítésben a CEFTA nyilván egy nagyon értékes eszköz. Támogatjuk ezt, támogatjuk az integrálódásukat, de azt is el kell ismernünk, hogy ez nem csupán gazdasági probléma, az is létezik egyébként, Nyilván értem, hogy román részről tette, ezt, tette fel ezt a kérdést, de politikai érzékenységi is szerepel itt. Elnök, most pedig akkor az ALDE képviselője Rinaldi úr következik. Parancsoljon. Grazie Presidente. Signor Commissario designato, molto è stato chiesto in termini di questioni... Köszönöm. Biztos előtt úr, egy sor pontos kérdést, jól körülhatárolt kérdést tettünk föl önnek. Arif úrnak tett adott válaszában ön azt mondta, hogy a növekedés és a foglalkoztatás, a szociális jogok védelme a fontos, és sokszor ezt a növekedést máshogy kell keresni. Én új tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, és sokszor viták vannak arról, hogy kevés az információ a bizottságunk számára. Például Kórea vonatkozásában és a munkahely elvesztések szempontjából az AKC-beli partnerekkel tárgyaltunk, és azt mondták, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások fokozzák a szabad kereskedelmet, de a szociális és ipari helyzet ennek következtében viszont rosszabbodhat ön szerint a kereskedelemnek mi az előnye? Ez önmagából következik, vagy pedig a reál gazdaságra különböző paramétereken keresztül lemérhető a hatással. Válasz. A Kínával kapcsolatos kereskedelmi deficitünk növekedett, de ez nem csak minket illet. Egyébként az USA-t is illeti. Hogyha Ázsiára gondolunk, akkor a kereskedelmi deficit nem növekedett. Ázsián belül nagyon sok eltolódás következett be, és változás. A növekedés önmagától következik be? Nem. Nézzük meg a közelmúlt gazdasági válságát és a pénzügyi egyensúly hiány következményét. A kereskedelem nagyon komoly gazdasági problémákhoz is kapcsolódik. Szükségünk van a kereskedelemre, de szabályokat kell megállapítanunk. Ez az én feladatom, az én munkám. Nem csak támogatni kell a kereskedelmet, ez inkább a tagállamok feladata. Szerintem a jogi és a politikai keret teszi lehetővé a kereskedelmet, és különböző célokat kell itt követni, növekedés, szociális jogok védelme, az európai értékek közvetítése az egész világban. Kiegészítő kérdés. Biztos jelölt úr, amikor ön külföldön utazik, amikor Latin Amerikában vagy Ázsiában jár, akkor látogasson el egy szupermarketbe, és nézze meg, hogy itt tulajdonképpen nem hamisított termékekről van szó, hanem fogyasztási cikkek sokféleségéről, amelyeket úgy árusítanak, mintha bizonyos európai országokban gyártották volna őket, közben ez nem így van. Ön mit javasol, hogyan lehetne a 23-as, a TRIPS 23-as cikkét kiterjeszteni. Ezt ma csak az alkoholtartalmú italokra alkalmazzák. Lehetne ezt más termékekre kiterjeszteni az eredet megjelölésre is gondolok, európai áruk tekintetében, hiszen ez a földrajzi jelölés garantálná ennek bevezetése. Válasz. Már utazgattam, hiszen öt éven keresztül külügyminiszter voltam, láttam a világ jelentős részét, néhány piacot is. Nagyon fontos mindig és érdekes piacokra ellátogatni, ha az ember külföldön jár. Nem vagyok biztos abban, hogy a 23-as cikket a TRIPS keretében a különböző ipari termékekre is ki lehetne terjeszteni. Ez nekem nem evidens. A Made in javaslatot támogatom, de megállapodásra kell jutni az EP és a tanács között. Szerintem Keti Ashton októberi javaslata segíthet. Ez a hatályt, a kiterjedést korlátozza, de jó megközelítést támogatom. Ami a tripset illeti, nem lehet az italokat például a cipőkkel összehasonlítani. Elnök, köszönöm. Most pedig Stacni úrnak adom át a szót, néppárt, egy perc. Egy perce van a kérdésre. Biztos jelölt úr, itt vagyok egyébként a teremben, Catherine Ashton az ön elődje Dél-Koreával szabadkereskedelmi megállapodást írt alá. Ez a megállapodás most arra vár, hogy a tagállamok ratifikálják, és ezt a parlament is, a mi parlamentünk is megtegye. Van egy kérdésem tudja-e, hogy a Dél-Koreának adott engedmények visszaütnek az eredet megjelölés szabályokra, hiszen az európai gyártók rosszabb helyzetbe kerülnek, amikor a koreai gyártókkal való versenyről van szó. Hogyan lehetne ezt a helyzetet megváltoztatni, és hogyan lehetne egyenlő esélyeket biztosítani a gyártók számára az európai piacon? Köszönöm. Válasz. Tudom, hogy a vámok hatása, ez igen kényes kérdés. Az elmúlt napokban dolgoztam ezen, mert szerettem volna pontosan tudni, hogy miről is van itt szó, és mi mindennek a közvetlen következménye. Az egyszerű számítások végül is azt mutatták nekem, hogy egy tízezer euró értékű autó esetében a különbség 100 euró lenne. Erről van itt szó. Úgyhogy nyugodjunk meg, és ezt alaposan vitassuk meg, ami pedig a vámok visszahatását illeti. Ez nemzetközileg elismert probléma, és itt a vám kérdése nem csak Dél-Koreával kapcsolatosan merül fel. Reagálni tudunk erre, speciális mechanizmust irányoztak erre, ez 5%-ra korlátozódhatna, most 8%, lehet ezt csökkenteni, de másképpen is reagálhatunk a különböző védelmi intézkedéseken keresztül, amelyeket beindíthatunk, hiszen van rá ok, és a vám tétel kérdése azt mutatja, hogyha a azok lesznek a következmények, amelyekre számítunk, akkor beindíthatjuk ezeket az intézkedéseket. De nézzük meg ezt a megállapodást, és érdemei szerint ítéljük meg. Kiegészítő kérdés. Biztos jelölt úr, úgy gondolom, hogy itt probléma van, és a bevezetőjében azt mondta, hogy ez jó ez a megállapodás. Szerintem a jó az átlagos dolgot jelent az én szóhasználatomban, és inkább megelégedésre szolgáló egyezményeket szeretnénk a partnerek részéről. Ön szerint van-e egy olyan trend, amely szerint a gyártást majd fokozatosan az import veszi át, és ennek negatív hatása lenne a foglalkoztatásra Európában. Elnök, korlátozom a válaszadásra adott időt. Szerintem az átlag a való világban nem létezik. Én úgy gondolom, hogy ez az említett megállapodás jó, és a parlament előtt meg fogom védeni. Készen állok arra, hogy megvitassam önökkel a vid intézkedések megvalósítását, alkalmazását, megosztom önökkel az összes adatot, ami a megállapodás támogatása mellett szól. Ez a megállapodás hasznos az EU számára. Biztos vagyok abban, hogy a gyártó ágazat számára ez nem okoz problémát. Vannak védzáradékaink, és akkor, amikor felborul az egyensúly, ezeket alkalmazhatjuk. Ha megnézzük a gyártott termékeket, akkor látjuk, hogy Ázsiában nem Korea jelenti a legnagyobb problémát, vannak más problémák, azokkal foglalkozni kell. De nem Koreáról van szó, mert ott az életszínvonal sokkal magasabb, minden szinten előjárnak, és elkötelezték magukat az ILO szerződések terén is, és a munkavállalók jogai vonatkozásában is nem ez az első számú probléma az Ázsiában gyártott termékek vonatkozásában. Elnök, most pedig a szocialistáknak és demokratáknak adom meg a szót, Moniz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kis tárgyalási fáradtságot tapasztaltam a latin-amerikai országokkal, főként az andoki közösséggel való tárgyalásai során, amikor Brüsszellel tárgyaltak, akkor hozzájárultak ahhoz, hogy kétoldalú megállapodásokat kezdeményezzenek a bizottsággal, például Perúról és Kolumbiáról beszélek, illetve nagyon erőteljes vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy ebben az országban tiszteletben tartják az emberi, illetve szakszervezeti jogokat. A bizottságnak tehát nem lenne szabad semmilyen megállapodást aláírnia Kolumbiával. Azt gondolhatják, hogy a helyzet javul, azonban egy megállapodáson, egy hivatalos megállapodáson keresztül kapcsolatokat létrehozni ezzel az országgal, talán lehetőséget biztosítani arra, hogy nyomást gyakoroljanak erre az országra, erről ön mit gondol? Jövő héten az Európai Bizottság technikai missziója fog utazni Limába a viták következő fordulóját megtartani. Nem fogunk végleges döntésre jutni a viták lezárásáig, ugyanis nagyon sok problémával kell még foglalkoznunk. Azonban ez egy technikai szintű, illetve politikai szintű vita lesz, főként technikai jellegű. Minden esetre csak akkor fogunk kezdeményezni Kolumbiával megállapodást, miután egy nagyon részletes politikai vitát tartottunk erről a témáról. Tehát a technikai viták lezárása, esetleges lezárása nem azt jelenti, hogy tárgyalásokat folytatunk utána, és megállapodás köt kötünk. Kiegészítő kérdés. A kiegészítő kérdésem pedig a VTO tárgyalásokra vonatkozik a földrajzi eredet megjelölésekkel kapcsolatban. Egészen, gondol, egészen konkrétan itt borokra és szeszes italokra gondolok, illetve azok megjelölésére, Ön a dohai fordulón belül hogyan látja ennek szerepét? A VTO-n belüli vita még mindig folyik a földrajzi eredet megjelölésekről. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon fontos az Európai Unió számára. Azt hiszem, ezt az Európai Parlamenten belül is tapasztalhatjuk egyébként, hogy ez újra és újra felmerül, és arra fogunk törekedni, hogy egy ambiciózus megállapodást kössünk a földrajzi eredet megjelölésekkel kapcsolatban a WTO-n belül. De kétoldalú tárgyalások során is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, illetve regionális tárgyalások során, tehát a WTO-ban ambiciózus megállapodásra törekszünk. Elnök, most pedig akkor a zöldek következnek, Lukasz asszonynak, Caroline Lukasz asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Egy kérdést szerettem volna feltenni az EU kereskedelem politikájának vállalati, vállalati kihadásairól és a függetlenségről. Ön kiemelte, hogy mennyire fontosnak találja a függetlenséget, és elmondta, hogy az érdekelt felek, illetve szakértők véleményét hajlandó meghallgatni, de úgy gondolja, hogy a függetlenség szerepe különösen fontos munkája során. Én nagyon elégedett vagyok ezekkel a kemény szavakkal, azonban szeretném tudni, hogy ezt hogyan kívánja megvalósítani a gyakorlatban, a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban például, amit Barózó elnök úr a következő bizottsági mandátum elején fog beterjeszteni. Az elődei talán nem tulajdonítottak ekkora fontosságot a függetlenségnek. A kereskedelmi főigazgatóság különböző dokumentumokat adott ki, a Business Europe-nak pedig a Global europe kapcsolatban hét ülése volt, a szakszervezetek és a civil szervezetek pedig nagyon kevés szerepet játszottak ebben. Tehát a különböző érdekképviseleti csoportokkal kapcsolatban mit tudna mondani a Global Europe eh, stratégiánál? Válasz? Azt hiszem, hogy itt elsősorban a személyes integritás kérdéséről szól ez. Semmi problémám nincsen a teljes átláthatósággal kapcsolatban, hogy kikivel találkozik szolgálatok szintjén, hogy milyen lobbikkal. Hát nyilván ez egy tény, hogy nagyon sok lobby létezik, nagyon fontos tevékenységet is folytatnak. Én magam egyébként egyszer találkoztam a Business Europe elnökével, Nyilván nagyon fontos partnerünk, és valószínűleg a jövőben újra találkozom velük. Készen állok arra, hogy konzultációt folytassak a civil társadalom képviselőivel, és a civil társadalmi kezdeményezésen belül, amelyet Lami biztos úr indított el tíz évvel ezelőtt. Tehát azt hiszem másrésztről pedig nagyon fontos, hogy tájékoztatást kapjunk arról, hogy a tárgyalások során mi forog kockán. És ezt pedig csak akkor tudjuk meg, hogyha valamennyi érdekelt féllel találkozunk. Köszönöm, kiegészítő kérdés. Örülök, hogy azt mondta, hogy egyenlő alapokról szól, hiszen nem arról beszélek, hogy minden lobbistának a hozzáféréséről egyenlő mértékben van szó, hanem hogy az ipari lobbik sokkal nagyobb mértékben férnek hozzá a lobbizás lehetőségéhez. Például amikor ön gazdasági miniszter volt, akkor Belgiumban cselekvései talán ugyanezt mutatták. Biztosíthatna minket arról, hogy kereskedelmi biztosként egy sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítést alkalmaz majd a kereskedelem politika alkalmazásában. Már említettem, hogy a biztos úr, hogy mennyire fontos a tagállamok, illetve az EU szerepe, illetve a bizottság szerepe kereskedelem témakörében meglehetősen eltérő, nyilván a tagállamok a kereskedelem promócióját helyezik előtérbe. Az üzleti ágazatnak pedig a képviselőivel azért is tárgyalok, hogy meglássuk harmadik országokban hogyan lehet javítani a kereskedelem helyzetét, ezt tettem fejlesztési biztosként is, és külügyminiszterként pedig a civil társadalommal sokat konzultáltam. Például évente kétszer találkoztam az általánosabb témakörökben, tárgyaltunk, a belga külpolitika általánosabb témaköreiben, és mindig nyitva állt az ajtóm előttük, mindig megvolt ez a lehetőségük, és új feladatkörömben is ugyanezt a politikát fogom követni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor a szakbizottsági kérdések első fordulóját, illetve második fordulóját most lezárjuk. A meghívott bizottságok tehetnek most fel újra kérdéseket. A DEVE képviselőjének fogom megadni a szót. Michel Strifler asszony következik, parancsoljon. Oui, merci beaucoup. Euh, Köszönöm. Most, hogy megállapodás született a WTO-n belül az USA és EU közötti banán vitában, kérdezem, hogy milyen intézkedéseket hoznak azért, hogy az AKC országok továbbra is versenyképesen tudjanak a világpiacon banánt termeszteni, anélkül, hogy szociális dömpingre kerülne sor. Válasz. Köszönöm. Először is nagyon örülök, hogy a banán ügyben megállapodás született, mert ahhoz, hogy a dohai fordulót lezárjuk, megállapodásra van szükség. És úgy is gondolom, hogy nagyon is szükség van erre a megállapodásra, hiszen a WTO-n belül körülbelül 80%-kal kellene a tarifákat csökkenteni, de a banán megállapodás értelmében 35%-ról van csak szó, úgyhogy ez segíti a dohai fordulót. Másodszorban pedig, ami a megállapodást illeti 200 millió euróról van itt szó, ezzel a helyi termelőket segítik az AKC országokban ami pedig az európai banán termesztést illeti, mert ilyen is van néhány a perem területen elhelyezkedő országban. Itt a zöld doboz intézkedés lépett életbe, vagyis ez azt jelenti, hogy a banántermelőket közvetlenül támogatják. Ez azt jelenti, hogy itt a jogokat megtartották. Kiegészítő kérdés nincs. Elnök. Most pedig a külügyi bizottság képviselője Mircea Pascu úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Azzal, hogy a főképviselő pozícióját létrehozta, a Lisszaboni szerződés azt kívánta jelezni, hogy az EU külkapcsolatokban kohéziót akarna. Nagyon fontos poszt ez. Egyértelmű, ahogy ön is említette, hogy együtt kíván majd működni, hiszen történetesen pont E poszton az elődje is. Hadd kérdezem ezzel kapcsolatban meg, hogy mi a véleménye a partnerség és e, e, együttműködési megállapodások kontra szabadkereskedelmi megállapodások kérdésében. Van-e valami minta? Ugye az a különbség, hogy a szabad kereskedelmi megállapodásnál a kereskedelem a vezető, a kereskedelmi bizottság játsza a fő szerepet, a partnerségi megállapodásnál pedig a főképviselő. Ez a különbség. A döntés pedig, hogy szabadkereskedelmi megállapodást vagy partnerségi megállapodást kötünk-e, annak különböző okai lehetnek. Nagyon érdekes akronímák vannak erre, de hát ez politikai döntés. Politikai döntés az, amit meg kell ilyen esetben hozni, mégpedig a tanácsnak a bizottság javaslatára. Ezzel foglalkoznunk kell. Az is igaz persze, hogy a partnerségi megállapodások tárgyalásában Oroszországgal vagyunk most, és a kereskedelem ezen belül nyilvánvalóan fontos, és igyekszünk biztosítani azt, nem csak, hogy minket bevonjanak, hanem hogy érvényesüljenek is a véleményeink a tárgyalásokban. De ez jó alap az orosz kapcsolatok fejlesztéséhez. Tehát nem csak kereskedelemről szól, hanem egy sor egyéb kérdésről, amivel foglalkozni kell. A kérdés egyébként rendkívül jó. Tisztázni? Pontosan ezért nincs még egy kérdésem. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most nézzük meg a bizottsági tagok kérdéseinek második körét. Először Záradél úr az ECR-től. Köszönöm, elnök úr. Most technikai jellegű a kérdésem. Sokat beszéltünk a Lisszaboni szerződésről. Nem mindannyian örülünk persze ennek olyan nagyon, de hát itt van. És úgynevezett külső akciókat is bevezet, amit nem egyszerűsíti a helyzetet. A kérdésem de Göktórtól, hogy hogyan kívánja koordinálni a kereskedelmi főigazgatóság és a külső szolgálat munkáját, hiszen ez az EU külkapcsolatoknak az alapja. Például a helyi piacok kapcsolatos, tehát ez a, a helyi piac hozzáférési csoportja ugyanazon joggal vesz részt a különböző szolgálatok munkájában. A kereskedelem nem része a külső akciószolgálatnak, ez kívül maradt, kizárólagos hatáskörök vannak itt. Másrészt pedig nyilvánvaló, hogy, és elkerülhetetlen, hogy a külső akciószolgálattal jó együttműködésben álljunk, hiszen ez a szolgálat Brüsszelben és harmadik országokban jön létre, különösen harmadik országokban. Vannak olyan országok, ahol kereskedelmi küldöttségek, delegációk vannak, és akkor együttműködnek a, a külső akciószolgálattal, nem részei annak, hanem együttműködnek vele, és közvetlenül a, DG, a kereskedelmi főigazgatóság alá tartoznak. Én mondjuk úgy gondolom, hogy hierarchikus értelemben nem így kellene, de az, a szoros együttműködés nagyon fontos. Nem tartok megjegyzem ettől, nincsenek félelmeim, mert már eh, van tapasztalatom diplomatákkal, külföldön dolgozó diplomatákkal, különböző nagykövetségekkel, harmadik országokban ugye van, és látható, hogy nagyon jól működnek helyi szinten együtt. És úgy gondolom, hogy a külső akciószolgálattal ugyanez lesz a helyzet. A két, a, két oldalúan a nagykövetségekkel ez jól működik. Tisztázó kérdés? Dereguláció. Barózó úr sokat szólt már a jobb szabályozásról. Kíván-e aktívan segíteni Barózó úrnak, például azzal, hogy meghatározza az aki kommunatérnek olyan belső piaci szabályozási elemeit, amelyek igazából nem kereskedelem barátak, és amelyeket módosítani kell, vagy meg kell szüntetni. Kivételesen elfogadom ezt a kérdést, mert az elsővel ugyan ez nincs kapcsolatban, de válaszolhat a biztos jelölt úr. Nekem nincsen semmi bajom a kérdése. Nem csak az a feladatom, hogy segítsek Barozó úrnak, hiszen a főnököm, de együttműködünk, és nyilvánvalóan az én küldetés nyilatkozatomat kell vagy feladatkörömet kell átültetnem a gyakorlatba. Az EU jogszabályokat különböző szempontokból lehet értékelni, és mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy az EU jogszabályokban vannak kereskedelem, vagy nem kereskedelem barát rendelkezések, és ezekkel foglalkozni kell. A fejlesztéssel foglalkozók, a strukturális alapokkal, foglalkozók és az egyéb divízióknál dolgozók véleményét figyelembe kell persze vegyük. Az európai jogalkotás azért mindig kompromisszum eredménye, és úgy gondolom, ez egy konkrét intézkedés, amire rákérdezett, jelenleg úgy gondolom, hogy jogszabályunk alapvetően nem kereskedelem ellenes. Köszönjük. A következő Hinz úr a GUE e csapata, Egységes Európai Baloldal. A parlamenti kérdőívnél kicsit erőszakos volt, és gyorsabban tovább akart menni a nyitottság és integráció kérén terén a gazdasági partnerségi megállapodás és a, a nyitott piacokkal kapcsolatban. Nem sok EU megállapodás teszi lehetővé az EU alapú nemzetközi szervezetek számára, hogy a kistermelőket lerombolják, jelentős szociális áthelyezéseket, költözéseket okozzanak, az, mint az EU földközi tengeri megállapodásban. Hogy tudja a több liberalizációt kérni, hiszen ez az európai nagyvállalatok érdeke csak elfogadja el, hogy ez, ez egy érdekkonfliktus. Jó az EU multinacionálisok szuperprofitja szempontjából, de nem használja a, az igen sérülékeny emberek érdekét. És mi a helyzet akkor a multinacionális jogaival? Úgy gondolom, hogy eltér ezzel kapcsolatos véleményünk. De két dolgot mondanék. Először is nem hiszem, hogy egy ország fejlődhet anélkül, hogy a gazdasága fejlődne. A gazdaság pedig nem fejlődhet a kereskedelem fejlődése nélkül. Ha nincs kereskedelem például a mezőgazdaságban, akkor az ilyen önfenntartó, fenntartó mezőgazdaság lesz csak. Csak kereskedelemre szánt mezőgazdasági termelésre is termeléssel lehet fejlődni, és ehhez szükség van szabad piacokra is. Ez az írásos nyilatkozatomban is benne van. A kereskedelmi politika célja hogy az értékeket is az, az emberi jogok, a környezet figyelembe tartásával, éghajlatváltozás tiszteletben tartásával és munkavállalók jogával együtt. Ez a a kereskedelmi politikai felfogásom integráns része. Tisztázó kérdés? A kereskedelem az emberi szolidaritás alapján is működhet, vagy olyan alárendelt viszony ala, vagy alárendelt viszony alapján. Az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy csak politikai vitát követően fontolja csak meg hogy Kolumbiával kereskedelmi megállapodást írjon alá. Nem jelenti -e azonban azt, hogy a nem kormányzati szervek, az emberek, az ottani állandó bíróság európai bázisú multinacionálisok és 42 munka nemzetközi vállalat tulajdonképpen a szakszervezeti jogokat sértheti ezzel a nagyvállalatok valon, valóban, vajon az európai nagyvállalatok is nem élvezik -e ezeket a rendelkezéseket a szakszervezetekkel szemben. Hogyan kívánja meg vizsgálni ezeket a kérdéseket, mielőtt Kolumbiával aláírná a kereskedelmi megállapodást? Az elhangzottak alapján azt mondhatom, hogy nem fogunk megállapodást kezdeményezni, még mielőtt lezárnánk a részletes politikai vitát. Kereskedelmi megállapodásról van szó, aztán jön a kezdeményezés, és csak utána jön az aláírás. Tehát először politikai vitára kell sor kerüljön, és nagyon alaposan meg fogom vizsgálni ezeket a témákat. Másodszorban pedig az már van egy emberi jogi rendelkezés a szövegben, ahol intézkedéseket tehetünk, hogyha szabálysértés történik. Ez egy kötelezettségvállalás részemről politikai vitára kerül már tehát sor, és ezen múlik, hogy egyáltalán kezdeményezzük-e a megállapodást. Köszönöm szépen, most pedig akkor Belner úr következik az EFD frakció részéről parancsoljon. Hol is van? Az jobbomon. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nem a frakció tagja vagyok, és úgy gondolom, hogy sok minden közös a biztos jelölt úrral, nem csak az anyanyelvünk. De Höcht úr, a Nyugat-Balkán a tájkonok jelenségét mutatja a kartell monopolizálódás. Ez a kereskedelmi alapelvek ellentmond. Különösen egy olyan országban fontos ez, amely EU tagságra törekszik. Hogyan kívánja ezt a problémát feloldani, hiszen ha megnézzük mondjuk a szerb lakosság jövedelem szintjét, a megélhetési lehetőségeit, akkor, akkor nyilvánvalóan egy, nyilvánvaló, hogy e korlátok megszüntetését valamilyen formában el kell érni tájkonokról beszél, ami természetesen egy olyan jelenség, ami a kartellek alakítását jelenti. Ez mindig lesz a piaci rendszerekben nyilvánvaló. De az Európai Unióban ezt kezelni kell tudni, és pontosan itt van lehetőségünk arra, hogy ezt megtegyük a a versenypolitikában. A versenypolitika nem az én feladatköröm, hanem eh, a versenypolitikai jelölté, biztos jelölté, ott feltelti ezt a kérdést. De a csatlakozásnál azt biztosítani kell, hogy néha történelmi monopóliumokat megszüntessünk. A piaci elérhetőséget eh, biztosítsuk, jobb áron, jobb termékeket lehessen minden piacon biztosítani. Tisztázó kérdés? Igen. Elnök úr, a kérdésem az előzővel lehet, hogy csak kicsit van összefüggésben, de hadd kérdezzem meg, tavaly már felverült a kérdés, hogy a bizottságon belül, az, e- a tanácsban, Európai Parlamentben a gyermekmunka kérdését mindenképpen meg kell tárgyalni, a tiltását egyértelműen hangsúlyozni. Biztos jelölt úr, mikorra várhatjuk ezt a nagyon fontos közleményt? A tanácsnak is nyilvánvalóan fontos, ez már decemberben kérték. Hazámban kormányom már nagyon várja ezt elsősorban, de mindenki más is. Meg kell, hogy mondjam, hogy a tisztázó kérdés nem új kérdés. Az első kérdéssel kell, hogy kapcsolatban álljon, de, de Höchtor azért válaszolhat rá. Az Európai Parlament kérésére a bizottság valóban jelentést készített a gyermekmunkáról. A jelentés elkészült, és a tanácsnak, majd azt követően hamarosan a parlamentnek is átadják, és úgy gondolom, hogy a következő napokban erre sor kerül, de, a jelenleg, de még a jelenlegi biztos asszony Ferrero Waldner körébe tartozik, ő szeretné ezt megtenni, és még tulajdonképpen január 27-éig van erre ideje. Thank you. Now... Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Zalewski úr következik a néppárt részéről. Komisszárzsó! Köszönöm szépen tisztelt biztos jelölt úr! A Lisszaboni szerződés hozza létre az Európai Külpolitikai Szolgálatot, és ez új hatásköröket biztosít az EU számára külföldi befektetések tekintetében. Szeretném kérdezni, hogy ezeket az eszközöket hogyan fogja megvédeni illetve hogyan fogja felhasználni, hogy megvédje a gazdasági és befektetési érdekeit a tagállamoknak, ha harmadik államok tevékenységei sértik azokat. Ez nem csupán vám akadályokra vonatkozik, hanem a nem vám jellegű akadályokra szintúgy, amelyek konkrét EU tagállamokra vonatkoznak. Ugyan ezt mondhatjuk el a harmadik országokban történő befektetésekről különböző EU tagállamokból származó vállalatoknál. Investment. Ami a befektetéseket illeti, hangzik a válasz. Ez egy új hatásköre a kereskedelemnek, teljesen új egyébként, és úgy hiszem, hogy nagyon fontos bővítése ez a hatáskörünknek, ugyanis természetesen ez a kereskedelmi képnek egy fontos részét képezi, és nagyon sok probléma merülhet fel ezen a területen. Ezért azt, azt javaslom, hogy folytassunk vitát erről a témáról a jövőben, mégpedig egy közlemény alapján, amelyet az Európai Bizottság ebben a témában kíván kiadni. Vannak már befektetési megállapodások a befektetések védelmére vonatkozóan, több ezer ilyen van egyébként. Elsősorban arra törekszünk, hogy a jogbiztonságot védjük, milyen országokkal fogunk kezdeményezéseket tenni, és a befektetésekkel kapcsolatban a jogi biztonság harmadik országokban egy alapvető fontosságú téma, amelyel hamarosan foglalkoznunk kell, mert hát ez szorosan kapcsolódik az energiabiztonsághoz, Elnök úr, azt hiszem, hogy nem ad lehetőséget arra, hogy ezt folytassam. Kiegészítő kérdés Zalewski úr részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A második kérdésem tehát az elsőhöz kapcsolódik mégpedig a szabadkereskedelem védelmével kapcsolatos, illetve a szabadkereskedelem használatáról az európai értékek promóciója érdekében. Beszéltünk Ukrajnáról, illetve a vele kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról. Úgy gondolja-e, hogy ez ennek a megállapodásnak teljesen autonómnak kell lennie, és teljesen el kell vonatkoztatnia az ország helyzetétől, vagy épp fordítva. Tehát oly módon, hogy ösztönözzük Ukrajnát, és előnyös megoldásokat kínálunk neki, ez vajon bátorítja Ukrajnát arra, hogy reform folyamatait folytassa, és a jogállamiság, illetve a szabad piac kialakítását. Válasz. A szabadkereskedelmi megállapodás, amelyről Ukrajnával tárgyalunk, egy sokkal szélesebb körű csomagnak képezi részét. Ebben nagyon fontos politikai fejezet is szerepel. De a szabadkereskedelmi megállapodás energiabiztonság területén különösen fontos. Ezt az Európai Unió prioritásnak tekinti, másrésztről pedig a szabadkereskedelmi megállapodásban rendelkezések szerepelnek majd a munkaerőpiacra vonatkozóan, illetve környezetvédelem témakörében. Tehát ez nem csupán a kereskedelemre fog összpontosítani, hanem a szabadkereskedelmi megállapodások szokásos témaköreivel fogunk foglalkozni, ahogyan az Dél-Koreával tettük, ezt most Ukrajnával is megtesszük, de nyilván ebben az esetben az energiabiztonság jelent nagyon fontos témát. Elnök, köszönöm szépen, most akkor Kutas úr következik a szociáldemokratáktól. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon fontos témát szeretnék megvitatni önnel, ezt a bevezető nyilatkozatában már említette, de nem volt ideje kifejteni ezt, úgyhogy most lehetőséget szeretnék erre biztosítani. A környezet védelméről beszélek, a munkajogokról, illetve az alapvető emberi jogi kritériumokról. Mit gondol arról ezeket a kritériumokat a kétoldalú, illetve többoldalú megállapodásokban hogyan lehetne szerepeltetni? Válasz az automatikusról. Automatikus alatt azt érti-e, hogy foglalkozunk ezekkel a témákkal? Az a válaszom, hogy igen. Másrésztről azonban Nem hiszem, hogy az automatizmusról oly módon beszélhetünk, hogy az rendelkezések megegyeznek valamennyi megállapodásban, mert hiszen a fejlettség szintje nagyon eltérő lehet az egyes országok között. De szilárdan hiszek abban, hogy kereskedelempolitikánkat arra kell felhasználnunk, hogy értékeinket továbbítsuk és ez természetesen egy kiegyensúlyozó, egyensúlyteremtő gyakorlat. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodások segítségével az emberi jogokat tudjuk erősíteni. Ez nem automatikus feltétlenül, de törekedni kell rá. Biztos vagyok abban is, hogy az ILO megállapodásokra, szerződésekre kell utalni ezekben a megállapodásokban, illetve, hogyha ezeket nem tartják be, akkor annak következményei lesznek, és a környezetvédelemmel kapcsolatban is nyilván elemeknek kell szerepelniük a megállapodásokban. A tárgyalásainknak ez nagy részét képezi, de ne felejtsük el, hogy végezetül kereskedelmi megállapodásokról van szó, kereskedelem erősítésére törekszünk ezekben, figyelembe véve az említett elemeket kiegészítő kérdés, ugyanennél a témánál maradnék, emlékeztetnék arra, hogy az Egyesült Államok a kereskedelmi törvényt 2009-ben vezette be, és az új kereskedelmi megállapodásokban szerepelteti ezeket a standardokat. Szeretném tudni, hogy ön mit gondol a bizottság részéről, milyen fellépésekre van szükség annak érdekében, hogy az Európai Uniót egy új kereskedelmi és globalizációs felé mozdítsa el. Válasz. A következőt mondanám. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen jellegű témáknál az Egyesült Államok és az Európai Unió ugyanazt a megközelítést alkalmazza oly mértékben, hogy az Egyesült Államok nyilván ugyanebbe az irányba halad, hogy ezeket a témákat belevegye a megállapodásokba. Nem csupán foglalkozni kíván ezekkel, hanem oly módon teszi azt, hogy annak valódi kihatása legyen. Tehát, hogy egyszerűbbé tegye az EU számára, hogy ugyanezt tegye. Mert a kereskedelemben nyilván nagyon sok verseny is szerepel a versengés a kereskedelmi partnerek között, ezért különösen fontosnak tartom, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok ugyanazt a megközelítést alkalmazzák. Nem szabad elfelejtenünk, hogy együtt a világgazdaságnak több mint 50%-át tesszük ki. Hogyha szabványokat akarunk felelejteni, azt együtt kell megtegyük. Köszönöm, most pedig akkor Szálba úrnak adom meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos jelölt úr, Korea témájára szeretnék visszatérni. Ön azt mondta, hogy az egyes témakörök, amelyek annyira aggasztják például a textil vagy az autóipar, nem csupán Korea méretétől függenek, hanem a magas szintű gazdasági fejlettségtől. Azonban ezek, ezekkel a feltételekkel nagyon óvatosnak kell lennünk, mert precedens teremthetnek következő jövőbeli megállapodásokhoz. Ez egy olyan tény, amely a szakbizottság egyes tagjait is aggasztja, és szeretném, hogyha elmondaná véleményét erről. Másrésztről pedig a Latin Amerikával folytatandó stratégiai kapcsolatokról a kereskedelmi fejezettel kapcsolatban kérdeznék a Közép-Amerikával kötendő megállapodásról, ez gyakorlatilag már megszületett egyébként, főként azután, hogy novemberben Hondurasban választások zajlottak le. Köszönöm. Egyetértek az ön megjegyzésével a vámtételek kérdésében minden tárgyaláson meg kell vizsgálni ezt a kérdést, milyen figyelmet fordítsunk erre. A vámtételek nem csak a Koreával kapcsolatos szabadkereskedelmi megállapodások során tűntek fel, mivel a már meglévő megállapodásainkban is helyet kaptak, például a Kolumbiával kötött megállapodásban. Ez nem újdonság, nem új dolog de azt elmondhatom, hogy megfelelő figyelmet fogok erre fordítani. Ami Latin Amerikát illeti, itt politikai problémák vannak, például Hondurász. A kérdés az, hogy készen állunk-e arra, hogy úgy induljunk neki a közép-amerikai tárgyalásoknak, hogy Honduraszt is belevegyük. Át kell értékelnünk a helyzetet akkor, amikor a kormány hivatalba lép ott politikai döntést kell hozni, és önök is beleszólnak ebbe, hiszek a felelősségvállalásban, és én is felteltem önöknek a kérdést, mit teszünk, fogunk velük tárgyalni, vagy nem, elnök. Kiegészítő Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Ön is említett egy utalást Kolumbiára, talán tudja, hogy a szerződés életbelépése után 5 évről beszélünk. Talán ez nem annyira kiegyensúlyozott, mint ahogyan ön gondolta. Nem gondolja-e, hogy a kulcsfontosságú iparágazatok számára lenne ez igazán fontos? Köszönöm. Köszönöm. A kérdése Koreára vonatkozik, mert közben ön Kolumbiát említette a kérdésben. Kérdésfeltevő, igen, Koreáról van szó. Válasz. Ami a vámtételekkel kapcsolatos kérdésilletés, ennek orvoslását öt év után ez visszatért. Mi ennek az oka? A kérdés természetes, hiszen most jött el a pillanat, amikor nincsenek már tarifák, vámtételek, és mivel ezek már nem léteznek, ellentmondásos lenne az említett megközelítés, és ez a válasz az ön kérdésére. Elnök, köszönöm. Most pedig eh, de Szárnez asszonynak adom át a szót, ALDE frakció. Köszönöm. Ön többször elmondta, hogy az ön számára a nemzetközi kereskedelem nem önmagáért való cél, hanem politikai eszköz, a célok eszköze. Egyetértek önnel, de hogyha ez csak a szándékokat fejezi ki, akkor eh, változtatni kellene, reformokat kellene bevezetni. Egyetért azzal, hogy az EU a VTO szabályait és mandátumát szeretné megváltoztatni azért, hogy belevegyék a különböző egészségügyi, környezetvédelmi, jó kormányzati szempontokat is. Ön az előbb a szín adó kérdését eh, elutasította. Most nem tudom, hogy ez jó gondolat, vagy hamisan jó gondolat, de jó lenne, hogyha a jövőbeli bizottság elmondana nekünk, hogy például eh, hatásvizsgálatot fogunk indítani e téren, és aztán meggondoljuk, mit teszünk. Válasz. Asszonyom, azt mondtam az előbb, hogy véleményem szerint bizonyos módosításokról eh, beszélni kell a VTO-n belül akkor, amikor a dohai forduló befejeződött. Most arra kell törekedni, hogy a fordulót lezárjuk, és azután vizsgálnánk meg az említett kérdéseket. Ön felvetette a környezetvédelmet, az emberi jogokat, a klíma problémákat. Véleményem szerint a jelenlegi tárgyalásokkal kell most foglalkozni. Ami pedig a szín adott illeti, nagyon nehéz ezt megtenni. A ön országában ezt már megérte, hiszen volt szénadó, és ezt az alkotmánybíróság törölte, mivel nem vette figyelembe az egyenlőség elvét ez a rendelkezés, és ez a jövőben is fel fog merülni elképzelhető, hogy most új változatban jelenik meg ez a törvény, ez a törvényjavaslat, de megéltük ezt már nálunk és a múltban. Nagyon nehéz itt ezt úgy megfogalmazni, hogy az egyenlőség elvét tiszteletbe tartsák. Meggyőződésem, hogyha ezt meglépjük, akkor itt kereskedelmi háború indul, mert mindenki alá kínál majd. És szerintem ezt nem ez nem szolgálná a gazdaságot, éppen ezért komolyan meg kell gondolni. vizsgálatról beszélt. Azt hiszem, hogy már elindult a tanulmány elkészítése, majd megnézem a szolgálataimmal, de itt a megvalósíthatóság vizsgálatáról van inkább szó. Nő kiegészítő kérdés. Kérdés, szerintem értékelni kellene az, hogy az EU milyen politikát folytat etéren, ezért említettem a tanulmányt, ön fejlesztési, fejlődési biztos, szerintem nem kielégítő a fejlődő országokkal kapcsolatos politika, ez nem jó. Mindenképpen megnyitni a fejlődő országok piacát nem biztos, hogy ez jó, mert lehet, hogy ez azt jelenti majd, hogy a szegény országokban rosszabbodik a helyzet. Például Afrikára gondolok, és a föld tulajdonlás kérdésére szerintem meg kell nézni, hogy mi a kockázata, mi a tét itt az EU gazdasági politikáján belül a fejlődő országokkal szemben. De reformra van szükség más politikára azért, hogy a fejlődés valóban bekövetkezzen. Egy perc a válaszra a válasz. Elmondtam, hogy a múltban is, az elmúlt hónapokban sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne több esélyt adni a fejlődő országoknak. A válasz nem könnyű, de nem hibáztathatjuk emiatt a VTO-t vagy a dohai fordulót. Amikor például a legkevésbé fejlett országokról van szó, akkor nem szabad a tarifáikat csökkenteni. Viszont az összes említett ország az európai piacon, piachoz szabadon hozzáfér. Van egy jelmondat, everything but arms, mindent, csak ne fegyvereket. Ezt a dohai fordulóban is tárgyaltunk, de olyan lépéseket nem lehet tenni, amelyek ellenében mennek a nehézségeknek. Figyelembe kell venni azt is, hogy a fejlődés nagyon komplikált kérdés, egyre inkább rádöbbenek erre. Most pedig átadom a szót Fjellner úrnak, az Európai Néppárt képviselőjének. Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallottam, hogy a világ kereskedelmi fordulókat, tárgyalásokat ön figyelemmel kíséri szeretné, ha ezek befejeződnének. Kérdezem, hogy ez e, a környezetet fenyegeti. Nem csak a kereskedelemről van itt szó. A kereskedelem, hogyha megfelelően alkalmazzák, akkor a problémák megoldásában segít. Felteszem a kérdést, hogyan lenne, lehetne olyan módszereket találni, amelyekkel segíten, amelyek segítenének a környezeti problémák megoldásában, és közben a kereskedelmet is előmozdítanák. Vannak itt kockázatok, vajon sikerül-e a szegénységet leküzdenünk? Van-e elképzelése arról, hogyan lehet a környezet védelemért küzdeni úgy, hogy a szabadkereskedelmet is előmozdítjuk, elnök? Vigyázni kell itt az időbeosztásban, mert 10 perces késedelem van. Egy percet adok a válaszra, de Gucht úr. Igen, köszönöm. Az egyik megközelítés az, hogyha megpróbálunk olyan megállapodásokat kötni, amelyek a valós szabadkereskedelmet mozdítják elő, és amelyek eltörlik a tarifákat, a vámtételeket. Nem tudom, hogy ez most lehetséges-e a WTO szintjén, de koalíciót kell találni a különböző nem csak fejlett, hanem a fejlődő országokkal is, amelyek beléphetnének ebbe a körbe. De vannak itt nehézségek. Brazília például a bioetanolt is fel akarja venni a listára. Ezt alaposan meg kell vitatni, mert különböző típusú bioetanolok vannak, a fenntarthatóak, meg a nem fenntarthatóak úgy gondolom, hogy a tarifák törlése a környezet tiszteletben tartó áruk esetében a környezetet szolgáló gyakorlatok, technikák tekintetében. Ez fontos lenne, de ezt a WTO szabályok szerint kell alkalmazni az áruk esetében. Kiegészítő kérdés. Köszönöm. Arra gondoltam, hogy lehetnek-e védő kereskedelmi megállapodások. Ön is ezt vetette fel. Érdekelne továbbá az, hogy van-e lehetőség új környezetvédelmi jogszabályokra, mert az jó, hogyha a vámtételeket leépítjük. Melyek az európai tapasztalatok? Hogy lehetne ezt megoldani. Európában már megoldottuk, megszabadultunk a nem kívánatos korlátoktól a kereskedelembe. Lehetne ugyanezt belevenni a szabadkereskedelmi megállapodásokba más országokkal és multilaterális szinten is azért, hogy a környezetvédelmi szabályok ne akadályozzák a kereskedelmet. Hogy piacot létre akarunk hozni, akkor először is a vámokat kell eltüntetni. Ezt tettük Európában. Ha megszűnnek a vámok, akkor a nem vám jellegű korlátok kifinomultabbak és hangsúlyozottabbakká válnak. Ezt láttuk Európában is. Egy évtizedre volt szükség, hogy ezeket megszüntessük. Valószínűleg több időre lesz szükség a VTO szintjén ugyanerre globális szinten, de foglalkozni kell ezzel, és teljesen igaza van. Ha egy jogszabályt elfogadnak, akkor annak nem, nem csak, hogy negatív hatásai is lehetnek, de sokszor ezeket a, a hatásokat határozottan akarják is. Meglepne, hogyha a környezeti jogszabályok végeredményben ne lennének protekcionisták. Mindenféle jogszabály van, és nem szabad, hogy olyan legyen, hogy a környezeti jogszabályok ne segítsék a környezetet. Végül Lange úr a, a szocialisták és demokratáktól. Köszönöm szépen, elnök úr. De Höcht úr, egyetértünk azt hiszem abban, hogy a kereskedelem politika az EU joganyagát nem szabad, hogy megkérdejelezze. A szociális modellt és a szabadság fokát sem. A Telekom csomagban például néhány hónappal ezelőtt az internet felhasználók védelméről határoztunk, hogy védjük őket a kizárásoktól, korlátozásoktól, élénk vita volt erről. Most azt hallom, hogy az aktatárgyalások keretében az Egyesült Államokkal pontosan ez a közösségi jog anyag kerül megkérőjelezésre. Tudja garantálni azt, hogy az akta tárgyalások nem sérték a Telekom csomag, csomag közös joganyagát. Sérteni e, nem hat az internet hozzáférés védelme ellen, és lesz-e átláthatóság e tárgyalásokban? With respect to transparency, I think, uh... Az átláthatóságra azt hiszem már az egyik első kérdésem mel kapcsolatban válaszoltam. Kész vagyok erre, az akta esetében is. Ez nyilvánvaló. Ragaszkodni fogok a Telekom csomaghoz, az aktánál is. Az aktának nem szabad úgy alakulnia, hogy az internet bezárásának kulcsává váljon. Nem, amivel az aktával foglalkozni kell, az eh, a hamisított termékek kereskedelme, tehát a szervezet hamisítás. Az esetek többségében ez a szervezet bűnözéssel van kapcsolatban, tehát nem arról van szó, hogy valaki vásárol egy hamis terméket, és azt az egyet behozza. És ugyanez vonatkozik majd az internethez való szabad hozzáférésre. Tisztázó kérdés. Köszönöm szépen. A második terület az a szociális együttéléssel, az összetartással van kapcsolatban. És ha a kereskedelmi kapcsolatokat bizonyos országokkal bezárunk, ahol mondjuk a dömping szabad, vagy a sztrájk tiltott, mint Dél-Korea például, akkor ha ilyen országokkal ugye kereskedelmi megállapodásunk van, akkor versenyhátrányban szenvedünk, és a mi szociális rendszerünkre is nyomás nehezedik, ez az autóiparban már látható. Milyen konkrét intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az alapvető munkaügyi normákat megvédjük, és a szociális normák, a szociális szintet is. Nagyon sajnálom, hogy csak egy percem van a kérdés megválaszolására. Úgy gondolom, hogy több kereskedelemre van szükség ahhoz, hogy a szociális rendszert megvédjük, az európai védelmet. E, a növekedéshez van erre szükség. És nem, a, jön, nem automatikusan jön az a gazdasági válságot követően. Tehát kereskedelemre szükség lesz, ebben egyetértünk, hogy mit teszünk. Vannak kereskedelemvédelmi eszközök, és ezeket, ha szükséges, és ha a feltételek az elemzés alapján teljesülnek, alkalmazni is fogom gát nélkül. Ezt már most megmondhatom. A, Kore- a dél-koreával, bocsánat, a Koreával való megállapodásunknál, amit említi, a munkaügyi jogok érvényben vannak, a, az ILO egyezményre, szerződésekre határozott utalások vannak. Ezt nyomon fogjuk követni, ellenőrizni fogjuk, hogy milyen fejlődés van, nem csak Koreában, hanem Kínában is. A Kínával való tárgyalásokban ugye most egy együttműködési szerződésről tárgyalunk, nem vezetem ezt, nem én vezetem ezt, de az egyik fejezet pontosan a gazdasági és szociális jogokról szól. És megnézzük, hogy ezeket garantálni akarjuk, hogy ezeket tiszteletben tartsák. Köszönjük. Papasztánkosz úr a következő az EPP-től. Az Európai Unió az egyik legnyitottabb piac. Mégis ez nem vonatkozik a kereskedelmi partner, ez nem igaz a kereskedelmi partnereink többségére, akik fenntartják a nem tarifai jellegű korlátokat. Sőt, ami az EU piacokra beérkező importot illeti, ezek gyakran olyan, ez gazdasági, társadalmi és környezeti dömping gyakorlatával járnak együtt, és kevésbé szigorú termelési normákat elégítenek csak ki. Nem csak a versenyhátrány miatt fontos ezt megvizsgálni, hanem kockázatot jelent az EU fogyasztókra nézve is. Véleménye szerint mi az EU fél paramétereinek színek van anyja. Egyensúly, átláthatóság, végeredmény a DDA tárgyalások keretében például. What, uh, complex question, I would say, but... Uh... A kérdés komplex, de ami a Doha fordulót illeti, úgy gondolom, hogy meg kell nézni, hogy mi volt az eredete, a kiinduló pontja, fejlesztési tárgyalások voltak, úgyhogy azt kell biztosítani, hogy a fejlődő országok célját, érdekét szolgálja, lehetővé tegye számukra azt, hogy integráns részévé váljanak a világgazdaságnak is. Ez a mi döntő. Az Európai Unió határozottan fogja ezt az álláspontot képviselni a tárgyalások során. Mellesleg nem pusztán az észak-dél problémája ez, hanem a dél-dél problémája is. A különböző fejlődő ország kategóriák közti differenciálás problémája is. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akiket tulajdonképpen szidni lehet emiatt, de segíteni próbálunk, és továbbra is segíteni próbálunk, ez, ez biztos. Fontos az is, hogy mindig egyensúlyra van szükség. Egyrészt a között, hogy kritériumokat határozunk meg a fejlődő országokra vonatkozóan, amik mondjuk olyanokat, ami mondjuk normálisnak tekinthető az Európai Unióban, de fontos, hogy esélyt adjon ezeknek az országoknak a gazdasági aktivitásra. Ez a probléma rögtön felmerül akkor, amikor a különböző kategóriákat, norma kategóriákat látunk, amikről ön is beszél. Meg kell néznünk tehát, hogy hogyan lehet erről megállapodni, és szerintem őket erre kellene erősítenünk, hiszen más az ő megállapodás, mások az ő megállapodásaik, mint a miénk. Rákérdezés? Igen. A legköszönöm, biztos a piaci hozzáférés és a globális Európa stratégiáját határozta meg. Az ön akcióterve hogyan fogja a jelenlegi szabad és többoldalú kereskedelmi környezetet e- erősíteni? Azt kérem, hogy nagyon-nagyon szigorúan csak erre válaszoljon röviden. A piaci hozzáférés nagyon fontos része a munkánknak, defenzív. De hát ezt offenzív formában kell elérnünk. Vannak piaci sikereink, például Egyiptom piaci hozzáférésénél, a hordozható telefonoknál, stb. A stratégiánk integráns része ez, ami jogi kereteken belül próbál szabályozói problémákkal és nem vám jellegű korlátokkal szemben érvényesülni. De tulajdonképpen a Global Europe egyik sikere pont ez. Itt az ideje, de Kaiser asszony tegye fel kérdését, szocialisták és demokraták. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr, ami az őszinte beszédet illeti, ön visszaeső bűnös Tudom, hogy az előző meghallgatáson a legendás sírú őszintességéről már szó volt, és egyébként nagyon jól megvédte magát etéren, most pedig a kongói demokratikus köztársaságban történt incidens meglepett minket hogyan lehet előmozdítani a társadalmi igazságosság, emberi jogok és a jó kormányzat elvét előrevinni. Mindig eszembe jár egy kérdés. Egyrészt a hatásra, kihatásra is gondolni kell, és közben kézben kell tartani az esetleges károkat. Úgy látom, hogy ön teljes mértékben kézben tartja az esetleges károkat, főként a Gongolyi Demokratikus Köztársaság esetében, és gondolom, hogy ez a jövőben is hasonló helyzet kialakul, hiszen ez az ön stratégiájának része, ha jól tudom. Ezzel asszony, nem akarok most belga-belga vitába bocsátkozni, azt nem is szeretném, mondja a kérdésfeltevő. Válasz de az Európai Parlamentben december 16-án, ha jól emlékszem, az a beszéd, amit elmondtam, nagy tapsot kapott egyébként az ön politikai frakciója részéről is. Igen, itt eh, én másképpen értettem a kérdést, mint ahogy ön feltette, de azt kell mondjam, hogy nem vagyok visszaeső, hanem koherens, következetes próbálok maradni. Kiegészítő kérdés, Vérhonik? Igen, ami a következetességet illeti, biztos, hogy erről van szó. Én bókolni akartam, de vigyázzat, ennek hatása is van. Ami a következetességet illeti, ön részletesen elmondta, hogy hogyan is kezelte a kolumbiai esetet, de én azt gondolom, hogy ha a jó kormányzatot és az emberi jogokat alkalmazni kell, akkor ez most ilyen eset, és azt kívánjuk, hogy ön következetes legyen, és gondoljon az esetleges utóhatásokra is. Nem kérdés volt ez, mondja de Gucht úr, de szerintem részletesen kifejtettem a véleményemet a problémáról. Nem csak Kolumbiára korlátozódik ez, hanem ez a probléma minden esetben felmerül, amikor tárgyalásokról van szó. A helyzet mindig másképpen jelentkezik, de a következetesség szerintem fontos. Most pedig örömmel adom át a szót alelnök asszony kollégámnak, néppárt, Muscardini asszony. Köszönöm. Biztos jelölt úr, Ön olyan ember, aki nagyon jól felkészült, szakember, de Szájfi asszonynak adott válaszában a dömpingről bizonyos kérdésekre hangsúlyt helyezett. Tudjuk már több éve, hogy Dohának sikerülnie kellene, le kellene zárulnia, de ez nem sikerült. És a WTO tekintetében is felmerült ez a kérdés. Kérdezem, hogy a bizottság és a parlament közötti viszonyt illetően ön nem szólt az írásos válaszában arról, hogy milyen álláspontot foglalt el a parlament az elmúlt ülés szakon, például az eredet megjelölést illetően. Ön mondta, hogy vita lesz erről, mert a tanács, vagy legalábbis a tanács egy része nem ért egyet ezzel a kérdéssel. De októberben azt nem mondta el nekünk, hogy hogyan kíván Eston asszony programja megvalósítását illetően eljárni. Válasz. Tudom, hogy Olaszország az egyik olyan ország, ahol ezt megvitatták, és ez érthető, de azt is meg kell értenie, hogy csak akkor, mikor vezethetjük be ezt a rendeletet, hogyha a tanács és a parlament megegyezik, hiszen ez az együttdöntés része. Keti Ashton néhány javaslatot tett, és megpróbálja feloldani a nehézségeket, túljutni a buktatókon. Én is ezen fogok dolgozni, jó ez a javaslat, de ami a tanácsot illeti, nem értenek egyet, mert megosztottság van, és többségre van szükség. Jelen pillanatban ez még nem alakult ki, de azon fogok dolgozni, hogy ez létrejöjjön, hogy előre lépjünk. Talán jobb, hogyha néhány hónap múlva teszi fel nekem ezt a kérdést, amikor már látom, hogy mi lehetséges és mi nem e témában. kiegészítő kérdése, jó akaratát minden esetre megjegyezzük. Néhány hónap az hosszú idő, szerintem a dolgok gyorsabban haladnak, nekünk, a parlamentnek, a bizottsággal együtt meg kell fontolnunk azt, hogy mit tehetünk a tanácssal kapcsolatosan. Az együttdöntés nem maradjon csak írásos előírás, hanem konkrét lépések is szülessenek Ön igen nyílt, és ami az eredet megjelölést illeti és a rendelet javaslatot, szándékában áll-e az, hogy a vámrendszert harmonizáljuk az európai országokba figyelembe véve a hamisítás problémáját, az illegális termékek piacra kerülését, és egy sor problémát, amelyeket mindannyian jól ismerünk. Úgy gondolom, hogy együtt közös programot indíthatnánk, hogyha ön egyetért, és ami az illegális kereskedelmet illeti, ott van még a gyógyszer eh, probléma azok a gyógyszerek, amelyeket interneten árusítanak és vásárolnak. A 13810 eh, per 03-as rendeletet illeti, ezzel foglalkozni fogunk, ez a vámra vonatkozik. Újra elővesszük. Elképzelhető, hogy a holland esetekben, amikor a generikus gyógyszerekről volt szó, ezt a rendeletet, hogy is mondjam, nem természetes módon alkalmazták. Finomítani kellene talán ezt a rendeletet, garantálni kell azt is, hogy a gyógyszereket és a generikus gyógyszereket szabadon exportálják, és ez semmi ne akadályozza, ami a Made in rendeletre vonatkozik. Az együttdöntésről beszélünk, azt nem mondhatjuk, hogy ez csak szavakban létezik. Ez eljárás, vannak késedelmek, lehetséges kezdeményezések a résztvevő testületek részéről, a tanácsra és a parlamentre gondolok, és az egyeztető bizottságra mindenképpen segíteni fogom azt, hogy ez az egyeztetés létrejöjjön, ha nem jön létre, és a tanácsnak és a parlamentnek megállapodásra kell jutnia. Elnök, köszönöm. Lukász asszony, zöldek elnézést, hogy második kérdést teszek fel. Visszatérnék Bernhard Langa kérdésére, mégpedig a csalással kapcsolatos megállapodásra. Az átláthatóság kérdéséről van itt szó. A parlamentet távol tartották-e vitáktól, nem láttuk soha a különböző fejezetek javaslatát. A bizalmasság kérdéséről a főigazgatóság már előre megállapodott, gondoljunk az USA-ra, a fast track szabályok alapján dolgoznak. Az EU-ban viszont más a jogi keret és az eljárás. A Lisszaboni szerződés értelmében a parlamenttel konzultálni kell. Ön, mint kereskedelmi biztos, mit fog tenni azért, hogy a parlamentet ugyanúgy tájékoztassa, mint a tanácsot a kereskedelmi tárgyalásokról, és az ajánlásainkat figyelembe fogja venni? melyik, a tárgyalások melyik stádiumába fogja átadni az anyagokat a parlamentnek, és hogyan értelmezi ön a bizalmasság kérdését és a Lisszaboni szerződés erre vonatkozó tételeit? Válasz. A bizalmassági megállapodás létezik a résztvevő felek között, akkor azt tiszteletben tartom, és azt hiszem, hogy tiszteletben is kell tartanom ez nem azt jelenti, hogy nem fogok majd további vitát folytatni az aktáról, az Európai Unió irányvonalairól, és válaszaimban teljes mértékben figyelembe veszem azt, ami a papíron szerepel. De ha bizonyos feltételekről tárgyalásokat kezdeményezünk, akkor azokat kötelesek vagyunk tiszteletben tartani, önöket is természetesen tájékoztatni fogom, véleményüket kifejezhetik, és figyelembe is fogom venni véleményüket. Kiegészítő kérdés, Lukasz asszony? Annyit akartam mondani, hogy nem tudom, hogy jó-e ezeket a bizalmassági feltételeket elfogadni. A bizottság ezt megtette, hiszen jogi keretünket figyelembe véve annak érdekében, hogy a parlamentnek teljes szerepet biztosítsanak a vitában, a teljes információhoz való hozzáférést kell biztosítani. Hogyan kívánja tehát bevonni a parlamentet a Kanadával kötendő szabadkereskedelmi megállapodásba, például az információs technológiai fejezeten belül? Válasz. Talán tudja, hogy az új hatásköreik ami a kereskedelmet illeti, ezek vadonatújak, tehát csak a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően kapták meg itt az együtt a társjogalkotói szerepeket. Ezért azt gondolom, hogy a bizalmassági záradékot, hogyha az előző rendszer szerint tekintjük, akkor teljesen más képet mutat az egész. Tehát most meg kell néznünk, hogy a bizalmasságot, a bizalmassági megállapodásokat, illetve a bizalmas megállapodásokat hogyan tudjuk kezelni az új rendszernek megfelelően. Talán tudják, hogy egyes esetekben csak akkor lehet a tárgyalásokat lefolytatni, hogyha bizonyos bizalmassági megállapodásokat figyelembe veszünk. Ami Kanadát illeti, az új rendszerbe léptünk már, tehát biztosítani fogom, hogy önök megfelelően bevonjuk, figyelembe véve, hogy természetesen két oldalú megállapodásokról beszélünk, ez azt jelenti, hogy ez eltér egy több oldalú megállapodástól. Köszönöm. Most pedig megint csak Feredi úrnak fogom megadni a szót, az ECR nevében fog szólni. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Utolj, jára fogok most szólni, szerintem a három az már igazán elég. Ami az emberi jogok tiszteletben tartását illeti, és a fejlődő országokra gyakorolandó nyomást, ez természetesen nagyon helyes, de ennek az ellenkező is igaz lehet, például Sri Lanka esetében, amelyel az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az általános preferenciarendszereket függesszük fel. Azt láttuk, hogy ez nagymértékben javította a sri lankai emberi jogok helyzetét ennek a nyomásnak köszönhetően. Tehát ön mit gondol, milyen szinten kellene figyelembe venni ezt, főként, hogyha pozitív következményekre gondolunk? Válasz, ami a jelenlegi helyzetet illeti, az Európai Bizottság elemezte az eseményeket, és arra következtetésre jutott, hogy három ajánló megállapodást, szerződést nem vesznek figyelembe, illetve megsértenek. A tanácsnak azt javasolta, hogy lépéseket tegyen az általános preferencia rendszer plusszal kapcsolatban, a tanács pedig hat hónapra, a hat hónapos időszakon belül felfüggesztette ezeket, ezután pedig, amikor letelik a hat hónap, Sri Lankával újra tárgyalunk, és megnézzük, hogy milyen változások történtek az ajánló megállapodásokkal kapcsolatban. Ezt fogjuk tenni, tehát nagyon reméljük, hogy ezt a hat hónapot az ország kihasználja arra, hogy megoldásokra jusson, olyan megoldásokra, amelyeknek köszönhetően nem kell intézkedéseket tennünk a GSP plusszal kapcsolatban de nyilván Sri Lankán múlik, hogy jobb helyzetbe kerüljön a hat hónapos időszakon belül. Kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen. Ahogyan már elhangzott, ön kiemelte, mennyire fontos, hogy az emberi jogokat tiszteletbe tartsák, az alapjogokat, hogy működjék a jogállamiság. Kongó esetében a háború tartósága miatt, illetve Fekete-Afrika esetében az Európai Uniónak vannak kereskedelmi kapcsolatai. Ön gondolta arra, hogy más eszközöket alkalmaz, hogy segítse őket abban, hogy egy működő állam alakuljon ki, tiszteletbe tartsák az emberi jogokat, például a gazdasági partnerség megerősítésével. Terveze ilyesmit? Válasz. Jelen pillanatban tárgyalunk a gazdasági partnerségi megállapodásról, az EPA-ról, és már mondtam a meghallgatás során, hogy ez nagyon is fejlesztési központú lesz, de természetesen a kereskedelem attól még nagyon fontos szerepet játszik. A kereskedelmi segélyeknek is itt fontos szerepet játszunk. Nem csupán Afrika és EU közötti kereskedelemről beszélünk, illetve amikor arról beszélünk, akkor nem annyira vámokról van szó, hanem a fizikai lehetőségekről is, hogy termékeiket exportálják, logisztikai lehetőségekről, jogi keretrendszerről, ezért Európai Unióként, de a WTO-ban is egyébként a kereskedelem segítésére összpontosítottunk, és a kereskedelmi segélyekre. És a jövőben egyre inkább ezt fogjuk tenni. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Ransdorf úr következik. A GUE nevében tessék. Commissioner. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, ön és kozelái, kollégái kapitányként egy viharban dirigálnak, a gazdasági viharban. A munkanélküliség több mint 57 millió embert érint. Hatalmas probléma ez, és a munkanélküliség elleni harc legjobb formája az innováció bevezetése. A GDP növekedésének 75%-a a fejlődő országokban tudományhoz, kutatáshoz, innovációhoz kapcsolódik. Biztosként mit tesz, tehet azért, hogy az innovációkat jobban több innovációt ültessenek át, és jobban a gyakorlatba. Azt hiszem, a bizottság próbálkozik ezzel, ő, ő tehet ezzel, mert ez az egyik legnagyobb hiányossága Európának, hogy eh, ha megnézzük a mikroelektronikát, a különböző feltalálások, ami fontos fel, találmány, az mind európai, de az ipari termelés belőle Európán kívül van. Nézzék csak meg a zöld gazdaságot. Megvannak az, a, a találmányok, megvan a technológia, de nem tudjuk termékekre, eladható termékekre fordítani. Hogy hogyan tegyük ezt, vannak arról persze elképzeléseim, de ezt a kérdést inkább a többi kollégámnak kellene feltenni. Kiegészítő kérdés? Nem száz százalékig igaz ez, mert a termékeket értékesítik, és a belső piac az ön területe, hogyha megválasztják, illetve kijelölik biztosnak. Remélem, hogy új termelési ágazatokat segít majd, új termelési formákat, hiszen vannak olyan ágazatok, amiben vezetők vagyunk, az ökotechnológia, nanotudományok, nanotechnológia, ezeket a termékeket a bizottság segítségével lehet piacra vinni. A, ebben az esetben az általános kereskedelmi keretekről beszélünk, valóban a tárgyalásaink során fontosak, e, hogy ezek a termékek e, piacra kerüljenek a szolgáltatások, megállapodások vannak erre vonatkozóan, már említettem is, hogy próbáljuk a környezeti termékekkel kapcsolatos vámokat is megszüntetni, erről megállapodni. E, hát ez, ez szól arról, hogy el tudjuk adni a termékeket. De szerintem azért az is fontos, hogy még hiányosságok vannak hogy abban, hogy termékekre fordítsuk át az innovációkat. Nagyon érdekes persze ez a vita, nem hiszem, hogy bele kellene azért most menni abba, hogy ezen a területen mit lehet tenni. Köszönöm szépen. Várt Maus úr az EFT csoport nevében. Dartmouth úr. Igen, sajnálom, hogy másodszorra is felszólalok, de a kollégám nem tudott eljönni. Ha szabad mondanom ezt, akkor nagyon impresszív, nagy benyomást keltő ember, és a beszélgetés is e, nagy benyomást keltő volt. Ez volt a 38, ez a 38-as kérdés, amit felteszek, nem sok minden maradt. A negyedik e, pontban a beszámolójában azt mondja, hogy a, a kereskedelmet a politikai célkitűzések szolgálatába kell állítani. Személyes véleményét kérdezem, most megint módja van arra, hogy elmondja, hogy személyesen mit tart európai értéknek, amiben ugyan, amire ugyanebben a bekezésben utal, és ön személyesen mit ért emberi jogokon. Mert én ebből azt olvastam ki, hogy a különböző embereknek az emberi jogok különböző dolgokat jelenthetnek. My personal belief is that um, the én személyesen úgy gondolom, hogy az európai társadalmi modell olyan, amit meg kell tartani. Felbecsülhetetlen. Felbecsülhetetlen az, hogy szabad gazdaság együtt jár jelentős szociális vélemény, eh, védelemmel, az emberi jogok széles tisztel, körű tiszteletben tartásával európai szinten. És az, hogy tudatában vannunk, vagyunk annak, hogy az éghajlatváltozás terén ter, tennünk kell valamit, élen járunk ebben. Kopenhágában nem is tudtak követni minket. De persze nem minket kell emiatt vádolni, hanem azokat, akik nem jöttek velünk. A fejlődés iránt elkötelezettek vagyunk, vezetünk, messze vezetünk a fejlesztésben. És minden politikai szakterületen ezzel foglalkozni kell. Igen, úgy gondolom, hogy társadalmunk értékalapú, és büszke, büszke vagyok annak, hogy részese lehetek. Mikrofont kérnek a tolmácsok. Igen, de a megjegyzése azt sugalja, hogy véleménye szerint a kereskedelem politika eszköz lehet az európai értékek más társadalmakba való exportjára. Legalábbis én így olvasom. Sőt, hozzátenném azt is, hogy ha a kereskedelem politikát politikává emeljük, akkor ez az ön elődjének a jele is. És szeretnék hangot adni azon vágyamnak, Nagy-Britannia nevében, mert ugye mi is az EU tagja vagyunk, és minket a kereskedelmi biztos képvisel, ami rossz már önmagában. Tehát az a kérdésem, hogy ez a politizálódás folytatódik-e? Tehát az, a kereskedelmi politikát továbbra is arra használja-e, hogy az európai értékeket más országokba exportálja. Persze az, hogy mi az európai érték, arról még vitatkozhatunk. Nem értem, hogy miért ne lehetnék meggyőződve arról, hogy az európai társadalmat tartó érvek ne számíthatnának a, a kereskedelemben. Ez nem jelenti azt, hogy a kereskedelem ne lenne önmagában érték. Szükségesség és szükség van a kereskedelemre, nem mindig előny, csak akkor előny, hogyha kedvező, feltételeit, kedvező feltételeket adunk a kereskedelmi partnereknek. Én nem látom az ellentmondást. És minden tisztelettel elődömről nem szeretnék szólni. Kivéve talán annyit, hogy szerintem nagyon jól végezte a dolgát. Mendelssohn úrral beszélek, nem? Hát ő említette is. Uraim! A kérdésekre szabott idő végére értünk. Az utolsó kérdező, Tajrer úr, szeretnék, ha szabad, gratulálni egyben kollégánknak. Boldog születésnapot, Michael! Úgy gondolom, hogy emlékezetes marad ez a születésnap, hiszen az utolsó szavat kap, szót kapja meg. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, tisztelt biztos jelölt úr! Az újonnan összeállt szabadkereskedelmi zóna ázsiai térség és Kína felmerül a kérdés, vajon Szingapurral szemben nem kellene másként eljárnunk, mint az ázsiai hatokkal? Ez az első kérdés. A második pedig a nyersanyag biztonságra vonatkozik érintette a nyersanyagokat, amelyek az, ipar, az európai ipar számára fontos, döntő verseny, innováció, technológia, de általában olajra, gázra gondolunk a nyersanyagokkal kapcsolatban, pedig vannak ritka ércek, a lítium, az elektromobilitásban ez rendkívül fontos, a kereskedelem politikai vonzata is nyilvánvaló. Kérdésem, a biztonságos nyersanyag ellátás Önnek, mint jövőbeni kereskedelmi biztosnak mi a jelentősége? Lát-e mozgásteret? Persze más tárcákkal való egyeztetéssel. Lát-e mozgásteret abban, hogy az európai ipar érdekében a nyersanyag ellátást fejleszik? Először is én is szeretnék gratulálni önnek, ami Szingapurt illeti. Erre a következtetésre jutottunk, hogy jelen pillanatban nem lehetséges szabadkereskedelmi megállapodást kötnünk az egész ASEAN-nal, ezért döntöttünk a kétoldalú megközelítés mellett, de egy olyan politikai kereten belül, amely regionális a továbbiakban is. Hát nyilván országról országra más-más a helyzet. Ami a nyersanyagok kérdését illeti, valóban fontos ez. Kínával például 4,5 milliárdos éves alapról beszélünk. Exportkótákkal rendelkeznek, exportvámokkal, illetve minimum exportárakkal, és eljárási szempontból teljes mértékben kihasználják lehetőségeiket. Úgyhogy ezekkel a témákkal kell foglalkoznunk, magasabb szinten is a gazdasági párbeszédben Kínával, ez ugyanis alapvető jelentőségű az európai ipar számára, és hogyan is mondhatnám, annak biztonságosságáról, hogy megkapjuk ezeket az anyagokat a megfelelő árakon és versenytorzító gyakorlat nélkül. Kiegészítő kérdés. Válaszából azt hiszem, hogy fontosnak tartja a kérdést. A bizottságban ki lesz a felelőse ennek a kérdésnek? és hajlandó lesz -e velünk a szakbizottságban, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban ezt megtárgyalni. Hadd mondjam el még azt, hogy igen, nagy hatással volt rám az eddig igen kompetens válasza, illetve mindegyik válasza. This is, uh, I don't see the nem igazán látom, hogy miben rejlik a vita. Én ezt a témát ugyanis kereskedelmi témaként tekintem. Nyilván politikailag elszámoltathatóak. A, például, hogyha az EU-Kína csúcs találkozóra gondolunk, ott is meg fogják ezt vitatni, mert nehéz lenne az EU részéről úgy érvelni, hogy ez nem egy szándékos politika. Szándékos politika ez, amelynek politikai céljai vannak, de gazdasági céljai ugyanúgy, például amikor magasabb árat kell fizetni a nyersanyagokért, mint például a származási országban a piaci ár, akkor ez kereskedelem torzító intézkedés. Nem hiszem, hogy szándékos politikai stratégiáról van szó. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A kérdések ideje lejárt. Nagyon fárasztó eljárás volt ez a biztos jelölt számára, azonban még mindig lehetősége van arra, hogy egy záró nyilatkozatot tegyen. Én a szakbizottság elnökeként nem tehetek föl kérdéseket, de szeretném felkérni, hogy ha lehetséges, akkor foglalkozzon egy olyan témával, amelyel szerintem foglalkozni kellene ezen a meghallgatáson. Főként arra gondolok, hogy milyen mértékben, milyen szinten lesz ez a szakbizottság, illetve a parlament partnere az Európai Bizottságnak a kereskedelmi tárgyalások során a jövőben. De természetesen bármiről beszélhet záró nyilatkozatában. Köszönöm szépen. Uh, Mr. Chairman, first of all, I would like to... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok önnek és az összes kollégának a meghallgatásért, a kérdésekért. És most először az ön által feltett kérdéssel foglalkoznék. A mandátumot a tanács határozza meg a Lisszaboni szerződés értelmében. Ezen nem tudok változtatni. Őszintén elismerem, hogy önöknek döntő szerepük van a mandátum meghatározásában. Gondoskodni fogok arról, hogy önökkel megfelelően konzultáljanak e témában a mandátum célja, a politikai környezet, gazdasági környezet, a hatásvizsgálatok, mindezzel összefüggésben konzultálni fogok önökkel, és lesz idejük arra, hogy explicit állásfoglalást szavazzanak meg e témában, és megfelelően figyelembe fogom mindezt venni akkor, amikor a tanácssal tárgyalok. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy önök egyenrangú partnerek legyenek a mandátum meghatározásában és végrehajtásában a tárgyalások során. De tiszteletbe kell tartani azt is, ami a Lisszaboni szerződésben szerepel. Záró megjegyzésként nincs túl sok mondani valóm, nem maradt túl sok mondani valóm. El kell mondjam, hogy nehéz témák is felmerültek az utóbbi hetekben. Igen, ezeket tanulmányozni kell, és ez nem könnyű, hogyha az ember 55 éves, viszont megbeszéléseket tartottam az illetékes szolgálatokkal, a témában is, hogy melyek az igazi kérdések, mi az álláspontunk, és mit tehetünk azért, hogy végrehajtsuk a feladatunkat. Biztos vagyok abban, hogy eleget teszünk a feladatunknak. Tiszteletben tartva, amiről már eddig szó volt, az európai társadalom számára az emberi jogok tiszteletbe tartása, a klímaváltozással kapcsolatos kérdések, környezetvédelem, munkajogi kérdések és a növekedés, mindezt eh, figyelembe vesszük a kereskedelem kapcsán. Az is fontos, hogy a világ többi részén is növekedés legyen, és fenntartható növekedési sémát kövessenek a fejlődő országok, de Európa is. Hogyha azt akarjuk, hogy a szociális rendszer fenntartható legyen, ehhez növekedés kell. De hogy miről is folyik igazán a vita, nem a növekedésről, hanem arról, hogy ezt hogy tudjuk fenntartható módon megvalósítani. Köszönöm. Thanks.